Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy kicsikét később próbáltam kezdeni, gondolván, hogy néhány árnyék jelentéstevő még felbukkan. Egyelőre még nem, úgyhogy majd a honlapon, az interneten lehet követni az ülést. El tudjuk-e fogadni a napirendet? Nem látok kifogást, tehát akkor elfogadtuk. Az elnök közleményei, között nincs semmi említendő, úgyhogy rátérhetünk a hármas napirendi pontra. A megfelelő fenntartató és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé című napirendi pontunkra az előadó Kutas úr. Itt némi kompetencia ütközés volt ebben az ügyben. Mi véleményt készítünk, hiszen az illetékességet a foglalkozási szakbizottság kapta meg az elnökök értekezlete döntése alapján, habár technikai értelemben inkább a mi illetékességünkbe tartozna. A kettes, az ötös, a tízes, a tizenegyes és a tizenkettes pontokban kizárólagos illetékesség van, és közös a hatos, hetes, kilences és tizennégyesben a foglalkozási szakbizottsággal. Tehát ezekre a azokra a kérdésekre fog összpontosítani az előadó, ami a mi kizárólagos illetékességünk, ami pedig ebbe a körbe tartozik, illetve a foglalkoztatási szakbizottság illetékességébe tartozó módosítókat illeti, ezek nem elfogadhatóak. Hogyha ilyen típusú módosítókkal kívánnak élni, akkor kérem, hogy ezt közvetlenül a foglalkozási szakbizottságnak juttassák el, hiszen csak így tudunk megbirkózni ezzel a problémával, és szerintem ugyanezt fogjuk tenni. Tehát ezzel a magyarázattal megadom az előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is remélem, hogy ez a helyzet nem fog kialakulni, és meg tudom vitatni a foglalkozási szakbizottság jelentéstevőjével ezt a kérdést. Ő nekem azt ígérte, hogy jó együttműködést fogunk folytatni, és nem arról van szó, hogy ők ki fogják majd dobni a mi módosítóinkat. Ami magát a jelentést illeti, gyakorlatilag nem lehet egy ideális, mindenki számára elfogadható nyugdíjrendszerről beszélni Európában. A nemzeti szempontokat mindenféleképpen figyelembe kell venni. Viszont van néhány nemzeteken átnyúló szempont a nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan, ahol az EU-nak erőteljesebb szerepet kell játszania. A rugalmasság, ilyen a munkahelyek mobilitása, illetve az információ átadás, a prudenciális ellenőrzés, a fizetésképes, fizetőképességi szabályok, ilyenek, és erre kell európai kereteket teremteni, ami a politikai iránymutatókat illeti, illetve az államháztartás stabilitását az államháztartás stabilitását, fenntarthatóságát biztosítani kell nemzeti szinten. A támogatásra kapcsolatos kiadások tekintetében is a nemzeti kormányoknak a nyílt koordinációs módszer segítségével kell összehangolniuk a nyugdíjrendszereket. Ez egy puha jogi eszköz, tehát itt figyelembe kell venni a tagállamok legjobb gyakorlatait is, a az eddig foganatosított reformok tekintetében, és ebbe erőteljesebben be kell vonni az EU-t is, annak érdekében, hogy a belső piac jobban működjön, és a munkavállalók mobilitását is biztosítani lehessen. A stabilitási és növekedési paktum is kitér ezekre a kiadásokra. A közelmúltbeli intézkedések a stabilitási és a növekedési paktum keretében a gazdasági kormányzást igyekszik megerősíteni, illetve azt biztosítani, hogy a tagállamok megfelelő társadalombiztosítás rendszereket valósítsanak meg. Ezt azonban csak egy fenntartható és jól működő nyugdíjrendszer tudja biztosítani. Én azt kérem a bizottságtól, hogy egy olyan rendszer támogasson, ami figyelembe tudja venni a nyugdíjreformok teljes költségét, amikor a túlzott hiány eljárást beindítja. A zöld könyv közös kihívásokat is megfogalmaz. Az egyik a demográfiai kihívás, ugyanis várhatóan 2060-ig megduplázódik az eltartottak és a keresők közötti arány. A pénzügyi és gazdasági válság is komolyan befolyásolta a tagállamok államháztartási helyzetét. Annak érdekében, hogy fenntartható nyugdíjakat lehessen biztosítani, és megfelelő egyensúlyt lehessen kialakítani, szükség van más források, finanszírozási források feltárására a nyugdíjak tekintetében, az adóbevételeken kívül, vagy a hozzájárulásokon, a járulék befizetéseken Még Mégpedig úgy kell ezt biztosítani, hogy ne kerüljön veszélybe a nyugdíjrendszer stabilitása. A nyugdíjreformokra mindenféleképpen szükség van a lakosság előregedésére való tekintettel, illetve a válságra való tekintettel. Az elsődleges célkitűzés ennek a reformnak azonban az kell, hogy legyen, hogy megfelelő nyugdíj jövedelmet biztosítsunk mindenki számára. A rendszernek fenntarthatónak kell lennie. Ha túl alacsony nyugdíjakat biztosít ez a rendszer, ez hosszú távon nem eh, elfogadható. Csodák azonban nem várhatók. Én azt tartanám szükségesnek, hogy a várható élettartamhoz korreláljuk a nyugdíjrendszert. A 2020-as stratégia iránymutatóit figyelembe véve támogatnunk kell EU szinten elsősorban a munkahelyteremtést először is arra kell törekednünk, hogy minél hosszabb ideig maradjanak alkalmazásban a munkavállalók, hiszen ezzel lehet biztosítani az állami nyugdíjrendszerek finanszírozását. Másrészt a nyugdíj csak az egyik eleme a stabil államháztartási helyzetnek. mind az állami, mind a magán szektorban a fenntarthatóságot biztosítani kell, ugyanakkor az EU szintű gazdasági növekedésnek a járadékok megfelelő elosztását kell biztosítania, és ez kihatással lesz az európai szakpolitikákra a szociális téren. A nyugdíjak nem csak sérülékenyek, hanem meglehetősen érzékeny népességcsoportot érint, ugyanis az államok bármikor dönthetnek úgy, hogy csökkentik a nyugdíjakat, amikor esetleg az államháztartási hiány túlzott mértékűvé válik. A nyugdíjrendszer nem csak jövedelem újra elosztó eszköz a generációk között, hanem az adott generáción belüli csoportok között is. A szociális jólét biztosítása érdekében tehát úgy kell eljárnunk, hogy ezt a nyugdíjrendszer lehetővé tudja tenni. A nyugdíjrendszer jövedelem újra elosztási szerepe változatlanul erőteljes, minden nyugdíjrendszernek azonban hozzá kell járulnia a szegénységgel szembeni fellépéshez. A foglalkoztatói nyugdíjrendszerek és a magánnyugdíjrendszerek is szerepet kell, hogy kapjanak. Különösen azok, amelyeket a szociális partnerek együttesen fogadnak el, és ezeket minden munkavállaló számára hozzáférhetővé kell tenni a szolidaritás és az egyenlőség alapján. szolid, több pilléres megközelítésre van szükség. A második pillér az, amikor önkéntes nyugdíj rendszerekbe lépnek be a munkavállalók, Éppen ezért úgy gondolom, hogy az európai biztosítási és nyugdíjbiztosítási felügyeletnek fontos szerepe lesz a nyugdíjrendszerek szolvencia rendszerében. Végezetül pedig megemlíteném azokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkozunk, mint ahogy említettem, jó együttműködésünk alakult ki a foglalkoztatási szakbizottsággal, ahhoz azonban, hogy hatékonyak legyünk, tovább kell lépnünk, és időben át kell adnunk a jelentésünket nekik is. Természetesen kész vagyok a kollégákat meghallgatni, véleményüket megtudni. Elnök asszony, köszönöm szépen. Örömmel hallom, hogy jó kapcsolat alakult ki a jelentéstevővel, és meg kell mondanom, hogy az előbb tett bejelentésem, az arra vonatkozott, amit az elnök, a szakbizottság elnöke mondott. Tehát végül is az elnök dönt majd a lehetőségekről. Lehet, hogy még lesznek ebből fakadóan házi feladatai, hogyha áttérünk erre, arra a területre is. Árnyék jelentéstevők Péter, Wolf, Viki, igen, tehát Tanuta, talán miután te vagy az első a listámon. Köszönöm, elnök asszony. Nagy megelégedéssel láttuk a zöld könyv megjelenését, az Európai Bizottság zöld könyvét. Ugyanis itt egy párbeszédet, vitát kezdeményeznek ebben a nagyon fontos témában, ami a nyugdíjrendszereket illeti. A mai vitát a szükségesség indokolja a belső piac stabilitása tekintetében, és tekintettel kell lennünk a gazdasági és pénzügyi válság következtében kialakult államadósságok mértékére, illetve az államháztatási hiányra. Tehát a szolidaritás mindenféleképpen fontos a jövőbeni generációk érdekében. Figyelembe kell venni az új pénzügyi felügyeleti architektúrát is, aminek a feladata, hogy a rendszer szintű kockázatokkal szemben nyújtson számunkra biztonságot. Időközben pedig döntenünk kell az európai nyugdíjrendszerek jövőjét illetően, és itt a szubszidiaritás elvét kell hangsúlyozni. Ezt egyébként kiemelte a jelentéstevő is. A nyugdíjrendszerek a tagállamok kompetenciájába tartoznak, ezt figyelembe kell vennünk, épp úgy, mint azt, hogy a nyugdíjrendszerek meglehetősen eltérőek az egyes tagállamok között, tehát igen, nehéz ezeket összehasonlítani. Ebben az összefüggésben pedig szeretném megemlíteni kilenc ország által, Románia, Szlovákia, Svédország, Lengyelország, Magyarország által és mások által aláírt levelet. Ezek a tagállamok igen komoly költségeket vállaltak magukra a nyugdíj reformok kapcsán és ez kihatással volt a költségvetési hiányra is, a költségvetési hiány számítása gyakorlatilag diszkriminatív ezen tagállamokkal szemben, és megrendíti az eurozónán belüli működési lehetőségeiket is. Ha a jelentés részleteit megvizsgálnám, akkor szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentéstevő kiemeli azt a tényt, hogy a nyugdíjrendszereknek elsősorban a célja az kell, hogy legyen, hogy megfelelő szintű jövedelmet biztosítson. Ez különösen fontos az állampolgárok számára. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy a nyugdíjrendszerek eltérőek, illetve az életszínvonal is eltérő az egyes tagállamok között, tehát meglehetősen nehéz definiálni, hogy mi minősül megfelelő szintű nyugdíjnak EU szinten. És egyébként óvakodnunk kell attól, hogy szembe menjünk a szubszidiaritás elvével. Úgyhogy először is azt kell szem előtt tartanunk, hogy a megfelelő szintű jövedelem kapcsán a rendszer stabilitásáról is gondoskodjunk, ami pedig a nyugdíj korhatárt illeti, ezt is megemlíti a jelentés. Először is biztosítanunk kell, hogy a kötelező nyugdíjkorhatár minél közelebb kerüljön a tényleges nyugdíjkorhatárhoz, de ugyanakkor figyelembe kell vennünk a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét is. Biztosítanunk kell az idősebbek számára a képzést, illetve a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat, illetve ösztönözni kell a munkaadókat az ilyen munkahelyek megőrzésére. Úgy tűnik, hogy az irányelv bizonyos nehézségekbe ütközik, ami az átültetést illeti, bizonyos jogi bizonytalanságok még léteznek, egyes definíciók sem egyértelműek, tehát mindenféleképpen figyelemmel kell kísérnünk a tagállamokban az irányelv átültetését, és ha szükséges, akkor iránymutatókkal kell szolgálnunk, megkönnyítendő a tagállamok helyzetét az irányelv értelmezése kapcsán esetleg szükség lehet az irányelv felülvizsgálatára is. Ami pedig a nyugdíjrendszerek rendszerek fizetőképességét illeti, vagy a munkaadók fizetéskép, fizetőképtelenségét, ez az új rendszer keretei között, a szolvencia 2 rendszer keretei között kell megvizsgálni, ami 2012 után lép majd életbe, tehát egyelőre nem tudjuk, hogy a rendszer hogyan fog működni. Ugyanakkor az új jonnan létrejött európai felügyeleti testületek keretei között is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, hiszen ez a felügyelet is szerepet fog kapni. Körültekintőnek kell lennünk a szolvencia kettő elveire történő átállás kapcsán a nyugdíjrendszerek esetében a biztosítási rendszerek és a nyugdíjrendszerek ugyanis eh, néhány speciális jellemzővel rendelkeznek. Meg kell vizsgálnunk, hogy a szolvencia kettes irányelv alkalmazását hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy ez hatásvizsgálatot is maga után mondjon. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. Én ugye nem vagyok az ALDE árnyék jelentéstevője, Stex úr az árnyék jelentéstevő, de most éppen Mexikóban jár egy delegációs látogatáson, úgyhogy én csak meg tudom próbálni az ő gondolatait ebben a témában közvetíteni. Remélem, hogy megfelel az által elgondoltaknak. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a nyugdíj szabályozás a nyugdíjrendszerek átdolgozása központi témája a szociálpolitikának. Egyetlen egy ország sincs, ahol nem törekednének arra, hogy a jövőre felkészítsék a jelenlegi rendszereket. Ennek különböző vonatkozásai vannak. Tudja, hogy bizonyos ellenérzések, ellenkezések is felmerültek. Ha megnézzük a demográfiai tendenciát, ez mindenféleképpen az átdolgozásra kényszerít minket, ugyanakkor viszont egyre szűkül a finanszírozási lehetőségünk. Tehát ebben az összefüggésben Sterks úr a következő megfontolásokat javasolja. A rendszer, a jelenlegi rendszert mindenféleképpen alapvetően meg kell változtatni, ez kétségtelen. Három pontot emel ki, mint különösen fontos. Az első a fenntartható nyugdíjrendszer kialakítása. Ugyanakkor fontos, hogy a gazdasági növekedés is megvalósuljon. A szakbizottságunk ezzel már több esetben foglalkozott, és egyre inkább a szabályozott piacok irányában tartjuk fontosnak elmondítani. Éppen ezért észszerű, hogy a hogy valóban a gazdasági növekedést nem nehezítjük e meg, vagy nem szűkítjük ezeket a lehetőségeket. Ha ugyan, akkor viszont nem célozzuk meg a növekedést, akkor a nyugdíjrendszer átdolgozása, illetve átalakítása is veszélybe kerülhet. Az is tény, hogy a demográfiai tendenciára figyelemmel, illetve a várható élettartam való tekintettel, hogy ez most 65, 67 vagy 70, ez az adott tagállamok esetében eltérő, de az tény, hogy Svédországban esetleg nem tartanak minket szolidarisnak, hogyha azon vitatkozunk, hogy a 60 vagy a 63 vagy 67 év legyen-e, vagy 68 vagy 69, mint nyugdíjkorhatár. A bizottság zöld könyve, illetve Kutas úr jelentése is üdvözli ezt, nagyon fontos dokumentum. Még annyit szeretnék elmondani, és már az előttem szóló is említette, hogy az államadóság hogyan lehet észszerűen kiszámolni. A nyugdíj rendszerben vállalt kötelezettségeket is figyelembe kell venni, ha a magánnyugdíjpénztárak kötelezettségeket is figyelembe veszük, akkor nagyon eltérő helyzet alakulhat ki. Lengyelország esetében Németországban más, teljesen másként jelenik meg a helyzet, hogyha figyelembe vesszük a nyugdíj kötelezettségeket. Tehát itt egyértelműen el kell döntenünk, hogy ezzel a kérdéssel a jövőben hogyan foglalkozzunk. És mint ahogy Mario Monti a jelentésében javasolta, nevezetesen, hogy a belső piacot ki kell teljesíteni, és egy tényleges európai szintű munkaerőpiacot kell biztosítanunk. Ha ez megvalósul, és tényleg lebomlanak a határok, akkor felmerül a kérdés, hogy a különböző nyugdíj jogosultságok eh, hordozhatóságát eh, hogyan biztosítsuk. Tehát azt a lehetőséget, hogy eh, ezeket a jogosultságokat a munkavállalók átvigyék magukkal. És erre a kérdés, ezzel a kérdéssel azonnal foglalkoznunk kell. Ugyanis ezek a kötelezettségek esetleg azt eredményezhetik, hogy a munkaadók kevésbé érdekeltek lesznek hogy különböző kötelezettségeket vállaljanak a munkavállalókkal szemben, ugyanis ebből nehézségek fakadhatnak. A következő pont pedig a következő. Gyakorlatilag minden tagállamban működik egy három pilléres rendszer, az állami, a foglalkoztatói önkéntes, illetve a teljes önkéntes magán nyugdíj rendszer. Ezeket a, amúgy a, az egyes tagállamok között komoly különbségek jellemzik. Talán itt, ha egy minimális harmonizációra törekednénk európai szinten, ez mindenféleképpen észszerű lenne, és ehhez egy öntetű, egységes definíciókra van szükség. Hogyan kezeljük az állami, a kötelező nyugdíjrendszerek összehasonlíthatóságát, a szolvencia kettes keretében mindenféleképpen komoly különbségek fognak adódni. És éppen ezért kétségtelen, sőt biztos, hogyha a szigorú szolvencia kettes szabályokat érvényesítjük, és ezek kötelező érvényel fognak érvényesülni, akkor a foglalkoztat, az állami nyugdíjrendszerben és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerben nagyobb terhek adódhatnak. A kérdés az, hogy ezt akarjuk-e? azt akarjuk-e, hogy a munkaadók számára egy olyan ösztönzést közvetítsünk, amiben, aminek keretében esetleg a munkavállalók rosszabbul járnának a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben, és ez különösen nehézséget okozna a KKV szektorban. A hordozhatóságról már szóltam, itt nem arról van szó, hogy egyáltalán kívánatosnak tartjuk-e ezt a jövőben, hanem azt, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve hogyan lehet finanszírozni. Itt szerintem szükség lenne arra, hogy az EU gyakorlatiasabb megoldásokat dolgozzon ki, és a bizottságtól egy tényleges hatásvizsgálatot várnánk. Tehát ezek lettek volna a főbb megfontolásai Dirk Sterks kollégámnak, és végezetül a tájékoztatás kérdésére is kitért, és hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, hogy egyértelmű, érthető információval szolgáljunk az érintettek számára. Enélkül ugyanis nem tudnak megfelelően dönteni. Természetesen számos egyéb szempontot is még figyelembe lehet venni a jelentés kapcsán. Az, a foglalkozási szakbizottság is foglalkozni fog ezekkel természetesen remélhetőleg kiegél, kielégítő megoldást tudunk majd kialakítani ebben a nagyon bonyolult összetett kérdéskörben. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyetértek az elhangzottakkal, de talán egy kicsit más megvilágításba helyezhettem a dolgokat. Itt két fő kérdést vagy hármat láttak. Az első, és ez egy pozitív dolog, hogy mindannyian tovább élünk. Ez nagyon jó, ennek örülni kell, hiszen sokan azt mondják, hogy a demográfiai kihívás is csak negatív jelenségekre gondolnak. Én nemrégiben azt hallottam, hogy a 65 éves nyugdíjkorhatárt még Bismarck állapította meg, amikor is 65-nél nem nagyon éltek tovább az emberek, legalábbis nem arra számítottak. Konkrétan hivatkozunk ugye arra, hogy a bizottság javaslata mennyire hatékony, tehát a magasabb nyugdíjkorhatár mennyire lenne hatékony. Tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés, de ezt nem kerülhetjük ki, mindenképpen foglalkozni kell vele. Tehát hogyan lehetne ösztönözni azt, hogy az emberek tovább dolgozzanak? ezen kell elgondolkodnunk, tudva azt, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés mindenkinek a számára. És persze nyilván az is igaz, hogy valaki 25 éves korában egy olyan munkát végez, amit nem feltétlen szeretne 65 éves korában is végezni. Itt inkább arról van szó, hogy az embernek bíznia kell a megtakarításaiban. Nemrégiben meghallgattunk egy kis előadást ugye a nyugdíjrendszerek hiányáról, és az a világos képlet állt elő, ugye ezt mindenki nagyon jól értette, hogy minél fiatalabb korunkban kezdünk el félretenni, annál biztonságosabbak lesznek a nyugdíjas éveink. Láttuk ugye a piacok működését, tehát elég nehéz most a következő generáció számára a bizalmat kialakítani a piacokban. De mit tehetünk? Az egyik a mobilitás. Tehát lehessen a határokon átnyúlóan is hordozni ezeket a nyugdíj jogosultságokat. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, Svédország, azt hiszem még Hollandia is, sokkal átláthatóbb a rendszer már legalábbis sokkal jobban tudjuk, hogy mekkora a nyugdíjrendszer hiánya, tehát bárki elmehet a nyugdíjbiztosító honlapjára, beírhatja a saját azonosítóját, és megnézheti a saját nyugdíjának állapotát. Ezek olyan eszközök, nem kell természetesen kényszeríteni a tagállamokat arra, hogy használják ezeket az eszközöket, de ezek nagyon hasznosak lehetnek. Azt hiszem, ezek az országok nagyon jól tették, hogy kidolgozták ezeket az eszközöket, mert sokkal jobban érthető az, hogy milyen problémák alakulnak ki a nyugdíjrendszerekben. A szolvenciáról folytatott vitát most tegyük félre, erről nagyon sokat beszéltünk, arról is beszéltünk, hogy a nyugdíjak nem biztosítások, és és a múltban azt is hallottuk, hogy előfordult, hogy, hogy valaki befekteti a pénzét egy alapba, vagy egy módon elkezd félretenni, aztán az későbbi években kiderül, hogy mégsem válik be a befektetés. Tehát ennek megvan a maga kockázata. A végső megjegyzésem pedig a következő, ugye nyilván ez nagyon érzékeny kérdés, hadd mondjam még egyszer, azt hiszem jó példával kellene, hogy előjárjanak a tagállamok mindenkinek, el kell gondolkodnia azon, hogy a jövőben hogyan tudja finanszírozni a nyugdíjrendszerét, felül kell ezeket a rendszereket vizsgálni. És a legutóbbi alkalommal kiderült, azt hiszem 2004-ben volt egy ilyen felülvizsgálat, kiderült, hogy mik a fiataloknak a kilátásai. Tehát érdemes jó példával előjárni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és Pászkának adom át a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, csak szerettem volna mindenkit emlékeztetni arra, hogy milyen fontos felvetések voltak ebben a zöld könyvben. A javaslatok többségével, amelyet az előadó tesz, egyetértünk. Különösképpen arra gondolok, hogy szükséges a foglalkoztatási szint megemelése, mert egyébként a nyugdíj alapokat nem lehet fenntartani. Tehát Inkább itt most arról van szó, hogy ezzel az Európai Uniónak kell foglalkoznia, vagy sem. Nagyon nagy különbségek vannak az egyes tagállamok nyugdíjrendszerében, különböző a demográfiai változások állapota is az egyes tagállamokban, tehát itt nemzeti kérdésekről van szó. Én valóban meggondolom azt, hogy mennyi hozadott értéket tud teremteni itt az Európai Unió, vagy sem. Persze rengeteg fiskális kérdés is felvetődik, vannak olyan fiskális intézkedések, amelyekről az Európai Unió szintjén lehet dönteni, és amelyek előnyösek lehetnek. Azonban, hogyha a nyugdíjba vonulást, a nyugdíjrendszereket vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy rengeteg a különbözőség, és nagyon különböző a realitás az egyes tagállamokban. Én általában támogatom azt, hogy az Európai Unió szintjén kezeljük a dolgokat, de most azért elgondolkodtam ezen, hogy vajon erre szükség van-e. És a legérzékenyebb kérdés, azt hiszem, ebben az anyagban, ebben a véleménytervezetben az, hogy az állami szektor mennyire tudja garantálni a nyugdíjakat. A magán szektorhoz képest ugye láthatjuk, hogy nehezebb fenntartani az adott szinteket. Tehát ha megvannak az adott eszközök, amelyeket ugye a magánszektorban egy nyugdíj alap befektet, akkor ezeket egész egyszerűen nem lehet átemelni az állami rendszerbe, teljesen másként változnak a dolgok, a feltételek is változnak. Tehát ez a két rendszer különböző. Az összegek változnak, azok a személyek, amelyek aztán majd nyugdíjat kérnek, tehát hogy az állami rendszerben a demográfiai adatok alapján változik majd a nyugdíjasok száma, az adóbevizetéstől, az jövedelemtől függ, hogy mennyit tud az állam a nyugdíjakra fordítani, és így tovább a magán nyugdíjpénztáraknál ez teljesen más. De minden esetre ezek a változások hatalmas befolyást fejtenek ki az állami nyugdíjrendszerekre, és ma ezek a nyugdíjrendszerek nem úgy nézenek ki, mint a jövőben fognak. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt, hogy most végigmentünk az árnyékelőadókon. előadókon. Egészen sokan jelentkeztek. Peter Skinner, Thomas Mann, Nico gold Udo Bullman and uh, Robert Goebbels. So, Pete, so, uh... Tehát ez volt a lista, és nincsen nagyon sok időnk, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy próbáljon a lehető legrövidebb lenni. Először Péternek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm uh, George Kutasnak, hogy ennyire kiválóan összefoglalta a vélemény tervezetét. Én három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, igazuk van, George igazad van, Európa nagyon fontos szerepet fog játni, és az Európa is nagyon fontos szerepet fog játszani az összes többi ügynökséggel együtt. Azt hiszem, hogy az európai határokon átnyúlóan megvalósul az együttműködés. Volt, aki itt azt mondta, hogy nem soha nem jött modernizációt kívánják elérni. Ez egyáltalán nem működik szerintem. Nézzék meg, hogy mi történt Németországban. Ez a rendszer végtelen garanciát értelmében végtelen garanciát kell, hogy adjon a munkaadó, ugyanez Nagy-Britanniában és több Európai Uniós tagállamban lehetne ezt a példát látni, hogy azok az eszközök, amelyeket majd felhasználnak, és azok a mechanizmusok, amelyeket meg felhasználnak, teljesen mások, aki a Szolvencia 2-ről írt, hát azt hiszem mindenkit meg kell kérnem, hogy tartsuk távol magunkat ettől a jéghegytől. Azonban vannak ehhez kapcsolódó kérdések is. Próbáljuk meg a nyugdíj ágazatot felhasználni, a nyugdíj felügyeleteket, amelyek még működnek, arra, hogy megvitassuk velük ezt a folyamatot, és ne találjunk ki, ne álljunk elő valami olyan dologgal, amely aztán tönkre teheti az egész nyugdíjrendszert. Még egy dolgot, amit említenék, Persze a befizetések és utána a kifizetések meghatározása szintén érzékeny, hiszen az Európai Unióban több millió tagja lesz ezeknek. A meghatározott befizetések, hát igen, van, ahol ez jól működik, de lehet, hogy George javaslata alapján a kettő közötti megoldást kellene megtalálnunk, tehát olyat, ami az ember, amit az emberek megengedhetnek magunknak, hogy mindenki ö, be tudjon fizetni, és természetesen a nyugdíjlapok működjenek. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos lesz a mi munkánk, de nem segít az, hogyha politikai viták miatt rohanunk és kapkodunk. Thank you, Thomas. Köszönöm szépen, Thomas. Ja, vielen Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm szépen Kutász úrnak is a jelentését. Utalt arra Kutasz úr, hogy kompetencia problémákkal állunk szemben, mint mindig. A foglalkoztatási szakbizottságban is azt láttam, hogy nem használhattuk a női szót, mert ez akkor már a női szakbizottságra tartozna. Ez egy kicsit azért kínos szerintem. Úgy gondolom, hogy, eh, hogy azt írjuk, hogy a nem férfi nemű emberek, az sem igazán jó. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal eh, több eh, kompetenciára van szükség bizonyos esetekben a foglalkoztatási szabadságban is. Nos, úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy együttműködjünk, és szerintem ez lehetséges is lesz. Tartalmi szempontból igaza van. A négyes pontban a tagállamoknak eh, az EU dimenziót kell figyelembe venniük, akkor, amikor a mobilitásról, a hordozhatóságról beszélnek, ki kell használni a lehetőséget arra, hogy az új eh, foglalkozási kihívásokkal szembenézzenek. Számos vállalat már nem csak egy országban termel, hanem több országban, és ezért az ott élő munkavállalók is várnak dolgokat ezettől a vállalatoktól. Az előttem szólók is elmondták már, hogy a minimális bevételek esetében a hetes pontnál úgy gondolom, hogy ez ágazatokra vonatkozik, régiókra vonatkozik, a szociális partnereket is be kell vonni, nem lehet ezt államilag meghatározni, elrendelni. A tagállamokban különböző a helyzet, erre mindenki utalt, és erre továbbra is utalnunk kell. Különbözőek a rendszerek, különböző üzemi, magán finanszírozása lehet a nyugdíjnak, és sok esetben ez sikeres volt, de nem minden esetben, és fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan tudnák ezeket a tagállamok szabályozni, de a szociális partnereket is be kell vonni, és ez szerintem a megfelelő megoldás. Hogyha például a kiküldetési irányelv, amely 13-as pontban van benne, gyakran ezt helytelenül tekintik. Ez nem korlátozza a versenyhelyzetet. Az van a kiküldetési irányelvben, hogyha van egy szolgáltatás, vagy minőségű, akkor, minőségi, akkor azt meg kell adni. A hordozhatóság kérdését már Peter is említette, egyértelmű, és Wolfgang Klint is utalt erre, nem arról van szó, hogy kell-e, hanem arról, hogy hogyan kell ezt elérnünk. Ugyanakkor, hogyha azt mondják, hogy a belépési életkort úgy kell meghatározni, ne lehessen később majd fizetni, akkor nincs is értelme ennek az üzemi rendszernek. Nem lehet az, hogy azt mondjuk, hogy egy európai egységességet érünk el, és így feláldozzuk azt, amit a szociális partnerek elértek. Nem lehet az a, az üzenet, hogy néhány dolog jól működik a tagállamokban, viszont Európa egy csomó dolgot meg tönkretesz. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni a szociális partnereket is. Van nálunk Németországban például ez az üzemi nyugdíj, amelyel a, a vállalati hűséget díjazzuk, és nem lehet más tagállamokat rávenni erre. úgy gondolom, hogy a szociális modellnek ez mondjuk része lehetne. Van még egy nagyon fontos elem, amely a foglalkoztatási bizottságban és az ekonban is fontos szerepet játszik. Én nem hiszem, hogy annyira jó a korai nyugdíjazás, láthatjuk, hogy ez ez vezetett Németországban. Kirúgták a idősebbeket a vállalatoktól, viszont a fiatalok sem jelentek meg a munkahelyeken, tehát igazából csak a munkahelyeket tettek tönkre. Ez nem a járható út akik akarnak dolgozni és képesek is rá, azoknak meg kell adni lehetőséget adni arra, hogy ott maradjanak, és rá vagyunk utalva arra, hogy a tagállamok kezében maradjon mindez. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság megközelítése nem mindig helyes volt, itt nagyobb egységességet szerettek volna, de szerintem a szubszidiaritást is meg kell őrizni. Kollégák, már egy picit késésben vagyunk, és még jön hozzánk a biztos úr is később, úgyhogy 11 óra után már nem tudjuk folytatni a vitát. Mindenkit kérek, hogy ha lehet a legrövidebben szóljon hozzá. Ildikó, Udo és Robert, Ildikó következik. Köszönj, nagyon rövid leszek. A javaslatok többségével egyetértek, azonban azt gondolom, hogy európai szintű szabályozásra van szükség és ez a probléma égető mégpedig azért mert nagyon sokféle tagállami nyugdjrendszer van nagyon sokféle definció mellett és nagyon sokféle szabály mellett. hogyha azzal egyetértünk hogy a gazdasági válság a demográfiai válság globális akkor európai unión belül egységes irányelvet kell megfogalmazni és szabályt is kell megfogalmazni. a nyugdjreformnál azonban nagyon sok kérdést figyelembe kell venni. én, én nem gondolom azt hogy azzal nagyon szoros összefüggést mutat a nyugdjreform hogy nő az élettartamunk. a munkakörülményektől és jövedelemkülönbségektől is függ az hogy milyen nyugdjreformot fogunk majd alkalmazni van egy másik kérdése is amiről már itt a képviselő asszony szólt a hárompilléres rendszer magának a nyugdjrendszernek a nyugdjreform költségeinek a figyelembevételére. ezért mondom hogy egységes eh, szabályozásra van szükség mert azon tagállamok amelyek éltek a szabadon választásnak a lehetőségével jelentős hátrányban vannak. magyarországon például emiatt nine hundred milliárddal nőtt meg az államadósság és a költségvetési hiánynak a mértéke is megnőtt például hogyha ennek a költségét figyelembe lehetett volna venni a nyugdjreform költségét akkor valósznű nem indult volna az elmúlt években ellenünk túlzott deficit eljárás. nagyon lassú ez a folyamat ami az egységestés irányába megy ezért például mi úgy döntöttünk hogy a három pilléres rendszerből egy kétpilléres rendszerre fogunk átállni ami nem biztos hogy jó válasz de időszerű válasz a problémára ugyanis a nine hundred milliárdos hiányt valahogy kezelni kell és a költségvetési hiányt is kezelni kell egy gazdasági növekedéssel együtt. ezért eh, miközben a visszaállás meg fog történni támogatni fogjuk az önkéntes magánnyugdj pénztárba történő befizetéseknek a növelését az önkéntesség elvét eh, a választ azonban az európai uniónak és a bizottságnak meg kell adni hogy mit kell tennünk a visszaszállt eh, vagyonnal hogyan fogja ezt figyelembe venni a korábbi hiányok eh, kompenzálásánál tehát a múltra fog ez vonatkozni vagy a jövőre fog vonatkozni a költségvetési hiány megállaptásánál. én szeretném felhívni a bizottságnak a figyelmét is arra hogy sürgessük a eh, az európai bizottságot azzal hogy álljon elő egy olyan javaslattal ami az egységestés irányába mutatna vagy legalábbis valami egységes szabályrendszer alkalmazásának az irányába mert ez a módszer ez a jelenlegi gyakorlat nem alkalmas sem arra hogy hordozható legyen a nyugdj sem alkalmas arra sem hogy a mobilitás érvényesüljön. köszönöm szépen! Thank you, Udo. Köszönöm szépen, Udo. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, gratulálok utas kollégának, és mivel nincsen sok időm, ezért csak néhány rövid megjegyzést tennénk. A magyar példa, amit említettek, az megmutatja, hogy a magán oldal a nyugdíj biztosításban nem magától ö, jön létre, és itt vannak kockázatok is, mint ahogy a múltban is láthattuk a piacokon. Tehát még egyszer megismétlem, hogy az előttem szólóhoz szólva azt mondhatjuk, hogy a magánbiztosítás nem nő az egekig, és a részvénypiacok is eléggé veszélyesek voltak az elmúlt időszakban. Tehát nem szabad azért ideológiai szempontból tekinteni erre a kérdésre, és hogyha csak magán nyugdíjbiztosításra helyeznénk a hangsúlyt, erről már vitáztunk a múltban itt az Európai Parlamentben, hogy ez jogos-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy itt már egy lépéssel tovább léptünk. Wolfgang Klintznek mondanék egy rövid megjegyzést a hordozhatósággal kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy összességében a parlamentben bukott el volna a hordozhatóság, a parlament egy kvalifikált álláspontot képviselt, inkább a tanácsa volt a gond. Természetesen megvan a lehetőség arra, hogy a határokon átnyúlóan valaki igényt támaszon a nyugdíjbiztosítási rendszer felé, akkor hogyha üzemnyugdíjról van szó, itt a tanácssal majd tárgyalnunk kell. A tanácsnál volt a konfliktus, nem pedig a parlamentnél. A másik kérdés a nyugdíjba lépés életkora. Itt lesz egy európai vita erről. Nem hiszem, hogy tartósan csak nemzeti szinten tudunk erről tárgyalni, mert óriási a harmonizáció iránti igény itt, anélkül, hogy itt lenne bármilyen jogi szabályozás, de mindenképpen szeretném, hogyha egy pontot figyelembe vennének a vitáink során, amely problémás volt Franciaországban és Németországban is. Nem szabad, hogy ideológiai vita kerekedjen ebből. A legtöbb vállalat, ágazat, ipar esetében nincsenek 50-nél idősebb munkások. Ez eléggé nevetséges. Azt mondják, hogy dolgozzunk tovább, de igazából nincs is munkahely. Tehát másképp kell ezt kiépíteni a gazdaság részéről is. És az egész életen át tartó tanulást és az aktív egészségügyi ellátást nem szabad mellékes témaként tekinteni, erre nagyon komolyan kell koncentrálni, akár szankciókat is ki lehet szabni, mert különben nem lesz megfelelő vita a nyugdíj belépés életkorának emeléséről. Vannak skandináv országok, amelyek már nagyon jó példákkal tudnak ezen a területen előjárni. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászólunk Robert lesz. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony! Korábban már feltették azt a kérdést, hogy mit jelent ez még nekünk, milyen plusz értéket, értéket hoz nekünk az Európai Bizottság közleménye, és joggal tették fel ezt a kérdést, mert igazából tényleg nincsen semmilyen hozzáadott értéke a nyugdíjrendszer a szubszidiaritás területéhez tartozik, amit a bizottság maga is elmondott, a tagállamok illetékesek a nyugdíjak esetében, és ebben a zöld könyvben sem pedig a tagállamok jogait nem kérdejelezik meg ezt illetően, sem pedig a szociális partnerek szerepét, és azt sem eh, mondják, azt sem eh, sugalják, hogy mi lenne az ideális nyugdíjrendszer. Tehát ez benne van a zöld könyv elején. De utána az Európai Bizottság kicsit másképp indul el, a nyugdíjrendszer magánosításáról beszél. Azt szeretnék, hogyha főként magán nyugdíj alapokat hoznának létre. Számos nemzetközi elemzést elvégeztünk, amelyek arra utalnak, hogy ezek a magánalapok nem működnek jobban, mint az állami rendszer, és, nemze- és a nemzetközi munkahivataltól kaptam itt egy állásorolást. Tíz évvel ezelőtt arról indultak ki, hogy a ellátórendszereket magánkasszákkal lehet helyettesíteni, azonban most már egyértelmű, hogy mindegy, hogy milyen struktúráról vagy finanszírozási módszerről van szó, ugyanaz az eredmény. Vannak olyan alapok, amelyek megváltoztatták a stratégiájukat. Péter Skinner is utalt erre. Korábban voltak olyan nyugdíj alapok, amelyek egy előre meghatározott juttatást fogalmaztak meg, tehát mindenki tudta, hogy mit fog kapni, de aztán ez egyre inkább kockázatosabbá vált az alapok számára, és ezért egy olyan rendszert hoztak létre, ahol meghatározták azt, hogy mennyit kell befizetni, de azt nem lehetett tudni, hogy mennyit kap az ember vissza ebből. És azok, akik itt az Európai Parlamentben a nyugdíjkasszákat támogatták a lehető legjobb megoldásként, már rájöttek arra, hogy a válsággal igen megszemették ezek a kasszák, megszemették a válságot, mert vannak olyan országok, ahol az egész nyugdíjt erre a magánkasszákra építették. Az elmúlt években mindenhol azt lehetett látni, hogy csökkenések voltak, és nagyon sok országban 30%-kal csökkent a, a vagyona az adott országnak, például Egyesült Királyságban, Hollandiában is. Ezeket az országokat érintette ez a legjobban. Végezetül szeretném elmondani elnök asszony, hogy milyen, mindegy, hogy milyen rendszer van, és a Bordói Egyetem professzora is elmondta, hogy a nyugdíjak mindig is igébe fogják venni a GDP egy részét, és azok fogják ezt megfizetni, akik dolgoznak, és ami, amit ma megspórolunk, azt a holnapi termelés által kell kiegyenlíteni, és ezt kell az, azáltal növelni. Ez azt jelenti, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy a zöld könyv alapján, miért pont a zöld könyv alapján dolgozunk. Sok információ van benne, de igazából semmit nem eredményez, mert a nyugdíj kérdése szubszidiaritási kérdés. Kutás úr, úgy gondolom, hogy mindent nem tud összefoglalni, mi elhangzott, de azért megadom önnek a szót. Nagyon rövid leszek, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, akik hozzászóltak. Ahogy láthatják, ez ebben az esetben nagyon nehéz egy közös nevezőt találnunk. Mindenki kiemelte, hogy az adott országban milyen problémák vannak a rendszerben, és egyértelmű, hogy a szubszidaritás elve az, amely vezérli a döntéseinket, de hogyha egy következtetést kell levonnom a vitából, akkor az az lehetne, hogyha szeretnénk valamit elérni, akkor tennünk kell valamit. Nem szabad ülni a babérjainkon, mert eh, a problémák, amelyekkel szembenézünk, azokra kevés a megoldás, és úgy gondolom, hogy konstruktív módon kell eljárnunk, és akkor tudunk eh, megoldást találni. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de mindenképpen érdemes megpróbálni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Itt van előttem, hogy mikor kell benyújtani a módosítókat. Ez december 8-ának a határideje délben, és a módosítókról majd Strasbourgban fogunk tárgyalni január 17-én a következő ülésünkön, és a szavazásra majd 24-én kerül sor januárban, és a foglalkoztatási szabizottság pedig február 1-én fog erről szavazni, és a februári második plenárison fogunk ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen, most akkor a négyes napi rendünk következik, napirendi pontunk következik. A tőzsdén kívüli származtatott ügyetekről a, ö, szóló vita. Langen úr jelentését már megkaptuk, a derivatívák témájában, ő a jelentés készítője ennek a témának, és át is adom a szót neki most. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ma első alkalommal beszélünk erről a rendkívül fontos részéről a pénzügyi piacok szabályozásának, a derivátokról van szó, a származhatott ügyetekről, és a parlament egy állásolást elfogadott már erről, amely a teljes komplexumot néhány megjegyzéssel látta el. Hogyha először is elmondanám, hogy ez az első vita a bizottság dokumentumáról, szeptember 15-én lakott napvilágot ez a dokumentum, ez a 484-es dokumentum. A bizottság figyelembe vette a parlament nyáron kiadott javaslatait, ez nagyon jó, mert a parlamentnek sikerült a vitás kérdésekben is kompromisszumra jutnia, és bizonyára emlékeznek arra, hogy milyen részletkérdések voltak. A bizottsági javaslat azonban számos kérdést hagy nyitva, és eh, néhány alapelvet szeretnék ismételten meg, eh, megemlíteni. Először is a javaslat a G20-as találkozó eredménye is 2009. szeptemberében döntöttek arról, hogy a származtató ügyletek esetében e, legyen nagyobb átláthatóság a kockázatok csökkentése érdekében, és a piaci felügyeletet növelni kell. Erről döntöttek. És az előttünk lévő rendelet abból indul ki, hogy a standardizált derivátok illetve a tranzakciós jegyzékek kiépítése lenne a középpontban, és mindezt úgy, hogy globális legyen a megközelítés, és legyenek szabályozási intézkedések, amelyeket harmadik országokkal koordinálunk. Időközben már van egy keret jogszabály az USA-ban is, amit figyelembe kell venni, ezt június végén Obama elnök aláírta. Ez a Frank Dodd törvény, és ott is van egy két éves megvalósítási, végrehajtós, végrehajtási időszak. A G20 szak találkozóján döntöttek arról, hogy 2012 végére már életbe lép az ide vonatkozó szabályozás. Ez azt jelenti, hogy még 25 hónapunk van arra, hogy legyen egy közös rendelettervezetünk a tanács és a parlament részéről, másodszorban pedig, hogy az előirányzott felügyeleti szervet valóban létrehozzuk. Én abból indulok ki jelenleg, hogy mindent meg kell tennünk, hogy minden esetre a javaslatot még a nyári szünet előtt elfogadjuk, vagyis az azt jelenti, hogy az utolsó júliusi plenárison kellene Strasbourgban elfogadnunk a nyári szünet előtt. Az a kérdés, hogy milyen mértékben értünk egyet az USA-val itt, ezt nem lehet most egyértelműen megválaszolni, és ez az oka annak, hogy hogy a Policy Departmentnek adtunk egy megbízást, hogy végezzen el egy összehasonlítást az USA szabályozása, illetve az EU bizottságának javaslata között. A szakértői csoport tegnap közölték ezt, valószínűleg január végén fogja leadni az állásfoglalását. A javaslat középpontjában az elszámoltatóság standardizálása van, illetve a származhatott ügyletek standardizációja, illetve azt hogy legyenek tranzakciós jegyzékek. Ez csökkenteni a rendszerkockázatot, hatékonyabbá tenni a rendszert a származhatott ügyletek esetében. Lennének még kiegészítő intézkedések is, lenne kötelező elszámoltatás a OTC derivátok esetében, másodszorban pedig ki kellene dolgozni kötelező jellegű szabályozási standardokat a felügyelet szempontjából. Itt lennének különböző standard, különböző tranzakciós jegyzékek is. Harmadsorban pedig lennének bilaterális elszámoltatások is harmadik felekkel a derivátok esetében, negyed sorban a minden szerepvállalónak fel kellene venni az információkat a tranzakciós jegyzékben, vagy hogyha ez nem lehetséges, akkor ezeket azonnal a szabályozó szervnek kell jelenteni, ötöd sorban pedig információkat kell közreadni, és ez az, az is tartozik, hogy a felügyelő szerv hozzáfér teljes mértékben a tranzakciós jegyzékhez. A elszámoltatási és információs kötelezettség a minden pénzügyi intézetre vonatkozik, hogyha egy származhatott ügylet nem egy clearing helyen keresztül jön létre, akkor itt is vannak megfelelő szabályok a rizikó csökkentésére. A nem pénzügyi intézetek esetében, és azt az Európai Bizottság javasolja, és benne van a mi június 15-i javaslatunkban is, tehát a nem pénzügyi intézetek esetében a clearing és bejelentési kötelezettség egy bizonyos clearing határig érvényes. Ezek az igazán nyitott kérdések, és erről rendkívül sokat vitatkoztunk, még senki sem volt képes, vagy nem volt hajlandó arra, hogy megmondja, hogy a bizottság által javasolt küszöbértékeket hogyan lehetne jobban értelmezni. Én személyesen jónak tartanám azt, hogyha legalább lennének kritériumok, amelyekkel meg lehetne határozni a küszöbértékeket, és a piac fejlődésével, alakulásával ezt egyfajta függelékbe fel lehetne venni. Ez idáig még senki sem volt bátor, elég, van volt elég bátor ehhez, hogy valamilyen javaslatot tegyem. A nem pénzügyi intézetek esetében eh, jóvá lehet hagyni a vállalatoknak azt, hogy bizonyos származat, származható ügyleteket használjanak a kockázataik biztosítására, és ezt nem lehet eh, felvenni a küszöbérték meghatározásához. Alapvetően minden derivált szerződést jelenteni kell egy jegyzékbe, hogy legyen egy átfogó áttekintés, és ehhez kell egy egységes EU szintű bejelentési eljárás. Vannak magáncégek az USA-ban, amelyek 2007-2008 során, azután, hogy megjelent a pénzügyi válság, az amerikai szabályok értelmében nagy piaci részesedésre tettek szert. Ez nem felelt meg a mi európai kritériumoknak, és az amerikai szabályozás értelmében ez 80% volt ez a részesedés, hiszen most már eh, a kérdés az az, hogy felelős-e az, hogyha csak amerikai szabályok alapján hozunk létre egy ilyen fajta jegyzéket, vagy inkább európai felelősség az, hogy nem csak az árhelyzetet, a versenyképességet veszük figyelembe a tranzakciós jegyzék esetében, hanem a korlátozatlan hozzáférést is a felületi szerv részéről. Ez is egy nagyon fontos kérdés, és többször tárgyaltam már ebben a témában a DDC-vel az USA-ban, és meggyőzöttem arról, hogy kitűnő munkát végeznek, és valóban a tranzakciós jegyzék függetlenségét biztosítani kell Európában. A clearing rendszerek esetében Mindenképpen a kockázat csökkentésére kell koncentrálni, sokkal szigorúbb irányításra van szükség, független szereplőkre van szükség az irányítói testületben. Ezt a rendelet egyetemben meghatározza, és a kezelés szempontjából kell egy megfelelő hely, és itt ennek közvetlenül az irány, a iránytelő testület alatt kell állnia. További vitákra van még szükség a kapcsolatban, hogy a CCP-k esetében mit lehetne még meghatározni. A CCP-knek sokkal erősebben kell szabályozva lenniük, és ide legalább 5 millió euró saját tőkére van szükség, hogy ezt növelni lehessen. Van még egy plusz javaslata az Európai Bizottságnak, amelyről tárgyalnunk kell, ez az, hogy mi lesz az interoperabilitással. Itt azt mondták, hogy legyen egy hatósági jóváhagyás akkor, hogyha, hogyha a felek egy interoperabilitási szerződést szeretnének megkötni. Jelenleg e, e, ez még nem így van, mert az interoperabilitással vannak még plusz e, kockázatok is, hiszen nagyon komplexek a származható ületek piacai. Nem szeretném most a nominatív, névleges arányokat megemlíteni. Több milliárdról van szó, több milliárd dollárról van szó, és ez a, ez a fajta komplexitás kisebb tagállamok szempontjából más súlyjal rendelkezik, mint a nagy tagállamok szempontjából. Hogyha van egyfajta együttműködés a kisebb tagállamok között az interoperabilitás keretén belül, akkor itt a költségeket és a más hatásokat jobban ki lehet használni, mint akkor, amikor nagy államokról van szó. Ugyanezt hallottam a tanácsban és a tanács tárgyalása is ö, során. Ők is vitatkoznak az interoperabilitás kérdésén, hogy mi lesz az együttműködés a különböző szervezetek között, illetve hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Van még egy központi szerep, amit a tranzakciós jegyzékek játszanak. Itt számos kérdés van. Először az a kérdés, hogy az európai szabályozó hatóságoknak önkéntesen kell megkapniuk a, az adatokat, különböző standardoknak is meg kell felelni, és természetesen az adatvédelem kérdése is nagyon fontos az, hogy megfelelően védjék a megkapott adatokat. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, és a SWIFT-et övező kapcsa, vita kapcsán az Európai Parlament adatvédelem kérdését nem értékelte alul, és ugyanez vonatkozik a tranzakciós jegyzékre is, még akkor is, hogyha itt másfajta súlyozás a rendelet javaslat, hogyha röviden ezt mondhatom, üdvözlendő, mert nem csak az Európai Parlament követeléseit tartalmazza, hanem képes arra, véleményem szerint, hogy a két legfontosabb kérdésben, a clearing, az elszámoltatás kérdésében, az átláthatóság kérdésében nagyobb javítást érjen el. Van még egy különlegessége a javaslatnak, az az, hogy van számos delegált jogi aktus a bizottság számára. Ez állandó vitáspont a parlament és a bizottság között, a bizottság, illetve akár még a tanács között is. Nem tudjuk, hogy a delegált aktusokat így áthathatjuk-e a bizottságnak, erre mi vitáznunk kell. Részben ez jogos, akkor, hogyha technikai szabályozási standardokról van szó, hatástanulmányokról, de le kell szögezni azt, hogy a rendelet javaslat, ez csak egy keret jogszabály, és, és ez benne van ebben a rendeletben. A jelenlegi ütemezés szerint úgy tervezzük, hogy a jelentés tervezete az Econban január végén, február elején kerül bemutatásra, még majd vitáznunk kell a határidőkről, mert a szakértői véleményeket be kell várnunk, és ezeket is majd figyelembe kell vennünk. Júniusig kell dőlőre jutnunk, annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a továbbiakra. Ami eddig történt a mi részünkről, a munkatársaink részéről, az az volt, hogy számos tárgyalást lefolytattunk, számos javaslatot tettünk írásban is, bár erre nem kértek bennünket. A az jelentés jelentéstevőket, illetve a munkatársaikat, illetve az érdeklődőket, akik, vagy akik szót kértek, azokat informáltuk, és egy kérdő ívet is kiküldtünk tíz kulcskérdéssel. Minden érdeklődőnek elküldtük ezt, és azt kértük, hogy 22. november 22-ig adjanak erre választ, tehát a múlt hét végéig kellett választ adni erre, és a kérdések azok voltak, hogy mi legyen a megváltoztatásával a felhasználási területnek az egyes cikk értelmében, második cikke, mi, illetve hogy mi, hogyan lehetne a központi szerződő felek hát megfelelően hozzáférni, hogyan lehetne a clearing küszöböket meghatározni hetes cikk értelmében, hogyan lehetne a engedélyezést, illetve felületet kialakítani, hogyan lehetne a 14-es cikk alapján egy kollégiumot létrehozni, hogyan lehetne együttműködési megállapodást létrehozni a felügyeleti szervek között, hogyan lehetne a különböző szabályozási kérdéseit a Frank Dot törvénynek értékelni, hogyan lehetne a harmadik ország számára a piaci hozzáférést garantálni, és a utolsóként pedig, hogy mi a helyzet az interoperabilitással, vannak-e itt kockázat rendszerkockázatok, nyolcadik sorban hogyan lehet eh, kialakítani a tranzakciós jegyzéket, kilencedik pont, mik a meghatározások az információ cseréhez, a 23-as cikk, a 63, 64 eh, és 67-es cikkek, végezetül pedig egy rövid eh, értékelése a teljes javaslatnak. Ez idáig, tegnap estig ezekre a kérdésekre 49 válasz érkezett, ebből ö, számos ö, válasz ö, állásfoglalásokat jelent, a tagállamok is visszajeleztek, az NGO-k is, a elszámolóházak is jeleztek vissza, és a pénzügyi piaci szereplők nyugdíj alapok részéről is, bankok részéről is érkeztek válaszok. Gyakran összefoglalóan nyújtottak be ilyenfajta válaszokat, és azt kérem, hogy az online elérhető állásrólásokat adják át az elnyék jelentéstevőnek, és bárki, aki érdeklődik ez iránt, válaszolhat erre a kérdésre. Dem Stand der Beratungen in der Rat Végezetül pedig eh, az munkacsoporton belüli eh, munkáról néhány szót. Háromszor találkozott ez a munkacsoport, eh, még egy negyedik alkalommal tart ülést. A belga elnökség végén pedig egy köztes, egy időközi leltet fog készíteni. A központi elszámolásokkal foglalkoztak, a, szóval, hogy a javaslat mit tervez, hogyan alapozza meg a pótolagos elszámolási kötelezettségeket egy felülről lefelé, illetve alulról felfelé építkező megközelítéssel, ezek csak jelzés értékű kérdések voltak, amiről a tanács is szólt a felhasználók a tőzsdén kívüli származékos tranzakciók felhasználói tekintetében. Illetve már, ahogy említettem, kritikával illették a küszöbértékeket, foglalkoztak a felügyelettel, a központi szerződő felek kérdésével is, illetve az ESMA szerepéről is vitatkoztak, ugyanis a tanács esetében adódtak problémák e tekintetben, mégpedig több oldalról. Felmerült a kérdés, hogy mi történik, hogyha a kollégium nem tud megállapodni. Mint ahogy az a 14-es cikkben javasolt, akkor a felügyeleti szervnek milyen illetékességi körei legyenek, szükség van-e banki, en, bankengedélyre, kritikus megjegyzések hangzottak el eh, a tekintetben, hogy kell-e bankengedély. Itt eh, ugyanis biztosítani kell a központi banki eh, pénzekhez való hozzáférést, tehát a központi szerződő feleknek a jegybanknál kellene számlát nyitni, ez akár lehetne az Európai Központi Bank is. Végezetül pedig foglalkoztak a harmadik országok beli szerződ, központi szerződés felett kell az ezzel kapcsolatos kölcsönösségi eljárás ról is szó volt, a bizottság erre vonatkozóan tett javaslatot az USA vonatkozásában. Az engedélyezés az USA-ban nehezebb, mint amit a bizottság javasolt, és ez már összefügg az interoperabilitás kérdésével is. Végezetül pedig a kereskedelmi adattárakról hasonló irányban gondolkodnak ők is, mint a bizottság és a tanács, és remélhetőleg a parlament is. Köszönöm, hogy ilyen hosszasan meghallgattak, és hálás lennék, hogyha minél több megjegyzést hallhatnék önöktől. Uh, Köszönöm szépen. Ez egy eléggé kimerítő és megpróbáló beszámoló volt, de minden esetre hasznos volt, hogy tudjuk, hogy hol állunk az előző jelentéshez képest. És akkor most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót Udo Renaldo nevében, aki nincs itt. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Leonardo Dominici sajnos nem tudott ide érni az időjárás miatt az ülésre. Általánosságban szeretnénk a jelentéstevőnek köszönetet mondani, hogy ilyen egyértelmű és átlátható beszámolót kaphattunk. A szocialista frakció nevében azt kell mondanom, hogy alapvetően támogatjuk a munkáját, ahogy a témával foglalkozik. Itt pusztán arról van szó, hogy itt egy fajta más fajta szabályzói kultúrát irányoz elő, itt, ami az együttműködésünk alapját illeti, örülünk, hogy ez egy rendelettervezet és nem irányelv. Néhány kiemelendő pont. Hogyan lépünk tovább a komitológia adta lehetőségekkel, ezt mindenféleképpen hangsúlyozni kell, mi nem szeretnénk illetékességeket, kompetenciákat feladni, és alapvetően erről már a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán is elmondtuk, nem tartjuk szerencsésnek, hogyha kizárjuk a központi kockázatokat értve itt például, vagy gondolva itt például a nyersanyagpiacokra, vagy az energiapiacra, illetve utalnék a piaci erőfölényel való visszaélésről szóló rendelet alkalmazására is. Nem szabad, hogy túl bonyolult legyen a rendszer, ami az ESMA erőteljes szerepét illeti. Mint ahogy a jelentéstevő is említette, az által felvázolt irányba kellene haladnunk, és ami a központi szerződő feleket illeti megfelelő likviditáshoz kell, hogy hozzáférjenek a jegybanktól, illetve a magánpiacon is. És majd szeretnék szót váltani a jelentéstevővel, hogy minősül elegendő, megfelelő tőke ellátottságnak tekintettel a központi szerződő felek által képviselt kockázati szintre, tehát itt nem egy általános érvényű szabályozást kellene alkalmazni. Mi támogatnánk az ESMA erős szerepét, és ez biztosíthatja a az egyenlő feltételek melletti versenyt, az eljárásnak kockázat központúnak kell lennie, és nem egy általános jellegű szabályozásnak. Figyelembe véve az adott vállalat által képviselt kockázatokat, ami pedig az USA törvényét illeti. Itt az egyenlő bánásmódra kell odafigyelnünk. Lanken úr, mi támogatjuk abban, hogy amiről itt szót ejtett, ez ugyanúgy vonatkozik a kereskedelmi adattár szabályzására, illetve a felügyeleti szervek kialakítására. Alapvetően mi konstruktív vitát, eszmecserét várunk, remélhetőleg ütőképes eredmény születik majd, és jó, megfelelő szabályozás. Elnök asszony, köszönöm szépen. Pascal kap szót. Je suis tellement habitué à parler après les libéraux que ça me surprend. Euh, én általában liberálisok után szoktam szót kapni, úgyhogy most egy kicsikét meg vagyok lepve. Nem akarok sok mindent mondani, hiszen már rengeteg dolog elhangzott Langen úr és Bulman úr részéről. Gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat védett, védték ők is meg, mint amit mi is védünk az anyagban. Először is ami a likviditás rendelkezésre állását illeti a jegybankoktól, mi ennek a logikáját megfordítanánk, tehát a kockázatot nem kéne szétteríteni, hiszen ez okozta a válságot, hanem inkább a kockázatok átcsoportosítására vagy koncentrálására van szükség, hiszen a különböző alapok a jegybank likviditásából merítenek, tehát ahhoz igen szorosan kapcsolódnak. Ez a vitánk egyik központi kérdése. További nagyon fontos elem az interoperabilitás. Nem akarom ezt most részletesen fejtegetni, minden esetre ha az elképzelés a kockázatok koncentrálására irányul, és az interoperabilitást hangsúlyozzuk a rendszerben, akkor sokkal nehezebb lesz felmérni és értékelni a rendszer szintű kockázatokat. Hiszen itt a különböző szervezetek kockázatait kell vizsgálni, és túl sok beavatkozási lehetőség nem adódik. Tehát első megközelítésben mi azt mondanánk, hogy az interoperabilitást minimális szintre kéne szorítani, vagy akár meg is lehetne akadályozni. Harmadsorban hadd említsem meg az ESMA szerepét. A parlament képviselőinek többsége amellett szállt síkra, hogy minél erősebb legyen az ESMA szerepe. Ugyanakkor viszont európai interoperabilitást is szeretnénk. Éppen ezért eh, jó lenne, hogyha a felügyeletet közvetlenül az ESMA látná el, és nem a különböző közvetítők. Mert ebből számos bizonytalanság fakad, nemzeti vagy akár európai szinten is. ha lehetővé tesszük a különböző szervezetek interoperabilitását, akkor ez még inkább indokolja az erőteljes európai felügyeletet, európai szintű felügyeletet. Végezetül pedig az egyes szervezetek közötti versenyről szólva a saját kezdeményezésű jelentésében is már foglalkozott ezzel a kérdéssel, az esetleges európai szintű versenyt nem lehet olyan rendszere építeni, aminek keretében a tőke követelmények és a biztosítók követelmények eh, nem kellően kezelik a kockázatokat. Tehát egyértelműen meg kell határozni a rendeletben mindezt, illetve idővel az eszmának kell ezt esetleg szabályoznia, hogy elkerülhessük a szabályozói, a, a jogszabályok közötti arbitrást. Remélem, hogy ezeket a nézeteket mások is osztják itt a teremben, és biztos vagyok benne, hogy széles körű többség támogatja majd a szöveget, úgyhogy ez kerülhet majd a tanács elé, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és köszönet a jelentéstevőnek is. Kiváló és nagyon átfogó bevezetőt hallottunk, érintette az összes kulcsfontosságú kérdést. És különösen üdvözlöm, ahogy megközelíti ezt a munkát. A kérdőív kiváló volt, és kíváncsian várom én is, hogy eh, a megjegyzéseket, a válaszokat megismerjem majd. Habár tudom, hogy nem volt túl sok idő, kiváló vélemény született. Nagyon gyakran kiátszottak minket eh, az egyes eltérő politikai nézetek mentén, éppen ezért külön üdvözlöm ezt a mostani anyagot, és minden árnyék jelentéstevő már nagyon korai szakasztól kezdve részt vett a munkában. Tehát gratulálok, és remélem, hogy hasonló módon jól együtt tudunk működni a következőkben is. A bizottság egy nagyon jó anyagot készített, ami a mi munkánk alapját képezte, és mi is elkészítettük a saját kezdeményezési jelentésünket. Az alapvető megjegyzésem az, hogy talán el kéne hagynunk a tőzsdén kívüli kifejezés, tehát az OTC kifejezés, hiszen az összes származékos ügyletről beszélünk, különös tekintettel a G20-as javaslatra, ami arról szólt, hogy az OTC-ről a szervezett piacok felé is el kéne mozdulnunk. Tehát itt a lényeg az, hogy az anyagnak minden derivatívára kellene vonatkoznia és így születhet egy erőteljesebb anyag. Nagyon sok munka vár még ránk, hogy a nem pénzügyi szervezeteket, illető kivételekkel megbirkózunk, és itt a vállalatok kincstári funkciói, tehát a treasury funkciójával is foglalkoznunk kell a saját befektetési funkciójukkal és gondolnunk kell az energia ágazatra is, hiszen az ő kereskedelmi tevékenységük is minősíthető treasury tevékenységnek. Tehát hasonlóan ahhoz, ahogy néhány tagállam már a treasury, tehát a saját számlás ügyleteket megkülönbözteti a piaci kereskedéstől, nekünk is hasonló módon kell szabályozni majd ezeket a kérdéseket a rendeletben. És akkor hadd szóljak néhány szót a befektetőkről, akik nem csak az Egyesült Királyságban, de másutt is Európában működnek. Itt a a lehető legmagasabb szinten kell az ügyfél, ügyfélszámlákat elkülöníteni. Hogyha más ügyfelek től eltéren akar elszámolni egy ügyfél, akkor nem tudom, hogy miért kéne arra kényszeríteni, hogy a központi szerződő felek csillagászati áron végezzék el ezt számukra. És nagyon fontos az is, hogy az eszközfajtákat is pontosan meghatározzuk azokat, amelyeket különösen az értékes ügyfelek, a biztosító társaságok vagy a nyugdíj alapok esetében a központi szerződő felek kezelnek. És gondolok itt az induló és a változó mars tételekre. A most működő központi szerződő felek igen különböző üzeneteket közvetítenek, és nagymértékben függ az eredmény attól, hogy kivel tárgyalunk. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a fajta diszkriminációt megszüntessük, ami a különböző biztosíték fajták vagy kategóriákra vonatkozik. A központilag elszámolt termékeket fel kell alaposan mérnünk, illetve a devizapiacon is el kell döntenünk, hogy az ottani ügyleteket ugyanúgy kezeljük-e, mint az egyéb eszköz kategóriákat. Elképzelhető, hogy a nagyon eltérő kockázattal járó termékek között indokolt lehet különbséget tenni. Az eh, USA-európai együttműködés már megkezdődött, igen, intenzív párbeszédek folynak, de miután a származékos szabályozást eh, három pillér eh, körül csoportosítjuk, számos olyan szempont van, ami azt indokolja, hogy ne hagyjuk magunkat sarokba szorítani az USA szabályozása által. Különös tekintettel, ami a mi kereskedési struktúránkat illeti a jövőben. Saját megoldásokat kell találnunk, és nagyon fontos, hogy ez az első jogszabályunk ne hozzon minket egy olyan helyzetbe, amiben az Egyesült Államok van, ami pedig az agályainkat illeti. Hogyha egy amerikai szerződő félről beszélünk, aki egy, egy európai bankkal áll kapcsolatban, vagy pedig egy európai szervezet forgalmaz Európa, amerikai értékpapírt, akkor valamilyen ekvivalens módon kell a szabályzást megoldani, Tehát a kérdés felmerül, hogy ilyen esetben az európai szabályozás érvényesüljön, vagy az amerikai. Kivel kell kapcsolatban állni? Mind az amerikai felügyeleti szervekkel, mind pedig az európaiakkal. Amikor az amerikaiak azt mondják, hogy ők ragaszkodnak a teljes körű felügyeleti és ellenőrző szerepükhöz, ami az európai kereskedést illeti, akkor nekünk is valami hasonló megoldást kell találnunk az, amerikai központi szerződő felek és kereskedelmi adattárak irányában. Itt nem szabad, hogy alárendelt szerepbe csúszunk. Fontos, hogy egyenlő partnerek vagyunk ebben a kapcsolatban. Tehát ezzel azt mondanám, hogy összességében szerintem jó irányban haladunk, és egységesen meg tudunk állapodni a jövőbeni irányban, remélhetőleg jó jogszabály fog születni ezen a nagyon fontos területen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én vagyok az ALDE árnyék jelentéstevője, úgy döntöttem ezért, hogy megvárok mindenki mást, aki hozzá akart szólni, nehogy kifussunk az időből. Általánosságban egyetértek azzal, ami elhangzott, nevezetesen, hogy a bizottság megfelelően figyelembe veszi az a saját kezdeményezésű jelentésben javasolt intézkedéseket, de vannak olyan területek, amelyek még további finomításra, pontosításra szorulnak, és erről már az előttem szólók szót ejtettek. Ami az elszámolást illeti a központi szerződő feleket, itt arra is részletesebben kéne utalnunk, hogy mi, milyen elszámolásokra gondolunk, és nem csak a nem teljesítési esetek kezeléséről van szó. A jegybanki likviditást is meg kell említenünk. Nagyon fontos, hogy olyan rendszereket alkossunk, amelyekben a központi szerződő felek saját lábukon állnak. Azt hiszem, hogy az adófizetők sem arra hatalmaztak minket fel, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, ami automatikusan áthárít minden kockázatot, az adó fizetőkre a jegybankokon keresztül. Bizonyos esetben felmerülhet ez a kockázat, ennek kockázata. Azt hiszem, hogy az is elhangzott, hogy mindig a kockázatkezelés kell, hogy a központi magja legyen minden tevékenységünknek. Először is értékelnünk kell a kockázatot, és biztosítanunk minél előbb, hogy azáltal biztosítunk mindent, vagy teszünk mindent biztonságosabbá, hogy az államot tesszük mindenért felelőssé. A clearing költségeit is természetesen fel kell mérnünk, illetve azt, hogy ez milyen hatással van a versenyképességre. Itt bizonyos nehézségekbe ütközhetünk Maronival szemben, tehát ezt talán egy kicsikét körültekintőben meg kéne figyel, vizsgálni. Az ötös cikket illetően a központi szerződő felekhez való hozzáférést illetően. Itt gondolhatunk például az elszámolási helyek kizárólagosságára, vagy a különböző indexekhez való hozzáférés kizárólagosságára. Szerintem ezeket a dolgokat általános jelleggel kéne szabályoznunk. Ami az interoperabilitást illeti, ez valóban egy fogós kérdés, tehát itt óvatosan kell eljárnunk, és itt is megint a kockázat kezelésre kell összpontosítanunk. A megoldás nem az, hogy minden kockázatot visszahárítunk az adófizetőkre. A beszámolási kötelezettséget, a tájékoztatást illetően egyetértek, hogy minden pozícióról jelentést kell készíteni, ez egy nemzetközi kereskedés, fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik nemzetközi szinten, tehát megfelelő kapcsolatot kell biztosítani az adattárakhoz. És nem szabad, hogy itt egyfajta hatalmi harc alakuljon ki az információk, az adatok átadása körül. Tehát észszerűen kell eljárnunk, és az a globális cél kell, hogy vezérelje mindannyiunkat, hogy az adatok rendelkezésre álljanak. Ezzel azonban még nem teremtjük meg a biztonságot. A biztonság azon múlik, hogy megfelelő rendszer van-e, amit, amiből adatokat le lehet kérni. Továbbá azzal is foglalkoznunk kell, hogy hogyan lehet ezt a lekérdezést biztosítani, mert egyébként ez egy kidobott pénz lenne az ablakon. Ami pedig a szakciókat illeti, itt megint csak a maroni esetre utalnék. Itt az eszmát eszmával kapcsolatos ajánlásokat kell majd megvizsgálnunk. That's something again that we really have to do and look at and it comes under this, this heading of tehát ami a különböző szervezeteket, eszközkategóriákat illeti, itt szintén a kockázatkezelés az, ami el kell, hogy döntse, hogy hogyan kategorizáljuk a különböző eszközöket, és ebből a szempontból a szabályozás különösen fontos. Biztosítani kell, hogy a 8-as cikk értelmében a EMEA keretében a kockázat enyhítési technikák ugyanolyan koncepciókra és módszerekre épüljön, mint amit a tőke követelményről szóló irányelv is tartalmaz és eh, amire a MIFID-ben törekedtünk. Ennyit kívántam egyelőre szólni, hiszen sok mindent már a kollégák elmondtak, amivel egyet értem. Még van néhány hozzászólónk. Klut úr nincs itt, Söntész, akkor ön kap először szót a GUE nevében, majd Skinner, Vicky Ford és eh, Gantez kolléga. Köszönöm szépen. Klute úr nevében szólok hozzá, aki árnyék jelentéstevője a frakciónknak, és nem tudott sajnos idejönni ma. A mai első vita, amelyet lefolytatunk ebben a témában, hát ennek elején hadd mondjak köszönetet Langen úrnak, és azt is elmondanám, hogy az Európai Bizottság javaslatáról szóló vita megmutatja azt, hogy az Európai Bizottság nem igazán értette meg, vagy nem akarta megérteni azt, hogy miről is van szó, pedig ez egy nagyon fontos téma. Ez a vita. A bizottság javaslata alapján nem lehet, nem lehet lefolytatni ezt, ezt csak tudományos szinten lehet lefolytatni. Egy globális krízist élünk meg Európában, számos országban. Ezt vissza lehet vezetni a pénzügyi rendszer összeomlására. összeomlására. Ez történt Írországban, vagy akár Görögországban is. Ez a mafiózók cselekedetének a, az eredménye a pénzügyi piacokon, és sokan nem akarják ezt megérteni, és úgy gondolják, hogy felügyeleti intézkedésekkel már mindent meg lehet oldani. Az Európai Bizottságnak teljesen másképp kellene megközelítenie a kérdést, de mindez, mindezek ellenére egyetértek azzal, hogy szükség van arra, hogy központi intézkedéseket tegyünk, és hogy valóban legyen egy központi szerepvállaló, de nagyon gyorsnak kell lennünk a felügyeleti szervek esetében. El kell mondani azt, hogy ha ezek az úgynevezett CCP-k, ezek a központi szerződő felek tényleg olyan szerepet játszanak, mint ahogy ezt mondják, akkor katasztrofális hatással járhat ez, és akkor tényleg szükség van a szigorú ellenőrzésre. A második terület a felügyelet, és itt különböző termékeket kell figyelembe venni, különböző pénzügyi eszközeket kell figyelembe venni, mindent szabályozni kell, és gyakran mondogatják azt is, hogy ez kötődik ahhoz, amit én is korábban említettem. Mások is mondták már azt, hogy a harmadik országokat is figyelembe kell, hogy meg kell nézni azt, hogy ott mi történik. Mert hogyha kivételezünk, akkor ez felborítja az egyensúlyt, és ezért kell megfelelően kialakítani a javaslatainkat. Arról kell gondoskodni, hogy ezeket a tevékenységeket ellenőrizzük, szabályozzuk, mégpedig egy központi európai szerv részéről. Ezekre a megjegyzésekre szerettem volna koncentrálni, és mindenképpen hozzászólunk majd hozzájárulunk majd a jelentés, az annak érdekében, hogy ennek a lehető legjobb eredménye legyen. Uh, thank you. And Mr. Skinner next. Köszönöm szépen. Skinner kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm Werner Langennek a munkáját. Tudom, másokat is hallgatva, hogy nagyon átfogó megközelítést alkalmazott. Ezért csak három témára összpontosítanék most, az egyik a, közös, a központi szerződő felek engedélyezése. Ugye a bizottsági szövegben legalábbis itt most közös véleményről van szó, ami azt jelenteni, hogy egyhangú döntés re van szükség. Ha nem lehet meg elérni az egyhangúságot, hát mindannyian tudjuk, hogy hogy működnek a szabályozók. Elég gyakran előfordul, hogy a felügyeleti testületekben nem lehet egyhangúságot elérni és hát 27 tagállammal meg ugye még nehezebb, akkor ha nincs meg az egyhangúság, akkor majd az ESMA beavatkozik. Ez egy minősített többségű szavazat és azt hiszem, hogy ez már abba az irányba megy, amire törekedtünk, de ezeknek a testületeknek az egyik részét a bankok küldik, a bankok felett az ez ma pedig nem nagyon tud befolyást gyakorolni. Tehát, hogyha megszületik egy nemleges döntés, akkor hova lépünk? Tehát vannak itt olyan bonyolult kérdések, amelyek megnehezítik, hogy egy közös véleményt elfogadjunk és miután 12 hónapot töltöttünk felügyeleti testületekkel foglalkozva kollégáimmal, megpróbáltunk egy folyamatot megfogalmazni, amelyről ez a parlament nemrégiben szavazott, annak érdekében, hogy a vitát előre vigyük valahogy, és legyen valami vitarendezési megoldás, azt hiszem, hogy elég lenne az, hogy ezeket a mechanizmusokat használjuk, mielőtt valami újat feltalálunk, vagy mielőtt valami újjal eltalálunk. Hát a bizottság orra elől ezt elvettük ezt a lehetőséget, de hát mindegy, ilyen az élet. Szerintem most legyünk nagyon óvatosak, és ne engedjük be őket a hátsó ajtón, hogy a parlament szavazási eredményével ellentétes javaslatok születhessenek. Nem ismétlem meg, ami már előttem elhangzott a szavazással kapcsolatban, és elnézést kérek, hát most először fordul elő, hogy egy tori képviselővel értek egyet a választások óta, ez az első alkalom. Kollégám a hosszú távú megtakarításokról beszélt, különösképpen ami a nyugdíjakat illeti, ugye magas szintű likviditás és alacsony kockázat, erről beszéltünk hát ugye vannak olyan szervezetek, amelyek nem azok a magas kockázatú szervezetek, amikről beszéltünk. Érdekes itt hallani azt, hogy mások kritikus megjegyzéseket tettek, és azt mondták, hogy igen, szigorúaknak kell lennünk, Európát kell támogatni, mindenütt Európa legyen, és persze más esetekben meg nem ugyanezeket a feltételeket alkalmazzák, hanem mindenki a saját kis eszközeinek, a saját kis társaságainak kivételeket próbál bebiztosítani. Hát ez nem elegendő, akkor legyünk észszerűek a megközelítésünkben. Szerintem itt van egy kompromisszum, Werner, és én nagyon szívesen segítek neked abban, hogy ezt elérd. Köszönöm, és Vikinek átadom a szót, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm még egyszer Lennernek ezt a munkáját, mindenkinek a véleményét itt hallgatva látom, hogy ez mennyire összetett. Két dolgot szeretnék megjegyezni, ez a tőkekövetelmény irányelvhez kapcsolódik. Mások is említették már. Tehát mi számít likvid eszköznek, milyen típusú eszközt lehet így felsorolni a központi szerződő felek esetében, vagy pedig biztosítéknak, hogyha két oldalú kereskedésről van szó hát hatalmas vita volt ebben a teremben pontosan arról, hogy milyen eszközöket kell a bankoknak fenntartani, milyen, mik a likvid eszközök. Ismerjük az új bázeli követelményeket, és általában az a kritika, hogy nincs elég likviditás, és ezért nem lehet teljesíteni a Bázel 3 feltételeit. Tehát, hogyha a készpénzt vagy az államadóságot vesszük. Éppen ezért beszélünk ugye a fedezett kötvényekről, egyéb értékpapírokról és így tovább. De a származékos értékpapírok kereskedelmében is, hogyha minden egyes alkalommal kell valami likvid eszközet, akkor azt hogy, fogjuk, hogy fogják elővarázsolni? Nyolc éves időszak van áll arra rendelkezésre, hogy ezeket az új likvid eszköz kosarakat úgymond megteremtsék, a piacnak kell ezzel a likviditással előállni, az egyik napról a másikra nem megy. Azt hiszem, ugyanolyan szintű vitát kellene folytatni ebben az ügyben is, és el kell gondolni ennek, el kell gondolkodni ennek a jelentős változtatásnak a hatásán, a gazdaságra gyakorolt hatásán. Aztán a végfelhasználók kérdése a másik, hogyan fogjuk ezt a tökekövetelmény irányelvhez kapcsolni. Tehát van egyszer a szerződő partner hitel díja, azt hiszem, hogy az Európai Unió más, megköte- más megközelítést alkalmaz, mint az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban a derivatívák esetében sokkal nagyobb a likviditás, tehát hogyha valaki kockázati fedezetet szeretne, akkor erre lehetőség van, tehát a hitelkockázat fedezhető mondjuk egy, hite, egy származékos papír eladásával, de Európában ez így nem megvalósítható, tehát rájönnek sokszor a kereskedelmi partnerek, hogy a fedezetre nincsen lehetőség, kockázati fedezetre. Tudom, hogy ez nagyon technikai részlet, de muszáj erről beszélni, és nagyon hasznos lenne, hogyha az Európai Bizottságban az a csoport, aki ebben az ügyben dolgozik, össze tudna ülni azokkal, akik a CRD 4-essel, tehát a követelmény irányelv negyedik változtatásán dolgozik, mert így együttműködve talán meg, megoldást lehetne találni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Hát látják, hogy megérkezett hozzánk a biztos úr, úgyhogy én nagyon remélem, hogy gyorsan le tudjuk zárni ezt a vitást. Elnézést kell kérnem tőle, mert itt a egyik szénsavas ásványgyízes üveggel már majdnem leöntöttem. Zsompol, te vagy az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy még utoljára, utolsónak megkaptam a szót. Megpróbálok nagyon röviden eh, szólni, hogy a biztos úr eh, szólhasson. Megköszönöm Vene Lengen kiváló munkáját. Ezt sokan mondták már, de valóban rendkívül nehéz témáról van szó, és azt hiszem, hogy az előadónk új módszereket használta eh, konzultációra ez alkalommal, és ezek rendkívül jók voltak. Három témát hadd vessek fel. Egyrészt az alkalmazási kör, Szerintem Hát ugye itt hallottuk, hogy nagyon sokan panaszkodnak, idézőben nyavajognak, van lobbizás is, lobby tevékenység is, hát a lehető legszélesebb hatóköre legyen ennek, ez legyen a mi stratégiánk. Ne hallgassuk meg a nyavajgókat, a nyöszörgőket, ne hezitáljunk, hanem tessék, vezessük be a szabályozást, tegyük meg azt, amire, amire szükség van. Úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslat nagyon jó kiegyensúlyozott, pozitív javaslat, és azt hiszem, hogy az ilyen helyzetben természetes is. Azért van ez így, mert Werner Langen jelentésén alapul. Egyetértek az előttem szólókkal, a már az aggályok tekintetében. Ugye az a kérdés, hogy lennénk-e annyira kíváncsiak, hogy részletesen elolvasunk mindent, minden anyagot, és aztán reagálunk. A hitelminősítő ügynökségek hallatták a hangjukat, és a tiltakozásukkal az ezmához fordultak. Aztán pedig a kölcsönösség, ezt is említették már mások is. Hát Európa ne legyen naív, szerintem nem, ke, nem olyan szabályozást kellene bevezetni, ami csak nekünk káros, hanem az akkor globális szinten érintsen ez mindenkit. Az USA egyfajta intelligens protekcionista politikát folytat, megpróbál minket kizárni a piacról. Azt hiszem betartottam az 1 perc 30 másodpercremet, köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Én nagyon röviden visszaadom a szót az előadónak, hogy tudjon válaszolni a felvetésekre. Mi vesz? Tisztelt elnök asszony, nekem jobb lenne az, hogyha a bizottság egy kicsit hozzászólna ehhez. Felegyezte mindenkinek a hozzászólását, de mindenképpen szeretném meghallgatni ezt, hogy a bizottság mit mond. Patrick, do you want to take the... Patrick, akkor szeretnél egy kicsit hozzászólni röviden a felhangzottakhoz? Tehát, elnök asszony, akkor néhány megjegyzés. Megerősíthettem, hogy a bizottság javaslatát valóban a kiváló jelentés motiválta, Lengen úr és mások munkája. Nagy örömmel visszük tovább ezt a munkát, nagy örömmel várjuk a nyilvános konzultációt, ezt a kiváló mechanizmust. Érdemes lesz majd, érdekes lesz összehasonlítani a nyilvános véleményeket a honlapunkon. Azt hiszem, hogy eddig jó az együttműködés, ami a hatókört illeti, nagyon érdekes felvedéseket hallottam. Szívesen kibővítjük ezt valamennyi derivatívára, tehát nem csak a tőzsdén kívüli származékos ügyletekre. A hosszú távú befektetőkről szintén nagyon érdekes felvetéseket hallottam. Itt az elfogadható biztosítékról beszélünk, ugye, amit ami a rendszer biztonságát javítaná, a gazdaságoknak is nagyon jót tenne, mert nem folyna el a likviditás úgymond ezekből a gazdaságokból. És végül pedig nagyon világos üzenetet hallottam a parlamenttől abban a tekintetben, hogy az usa fejleményeket vegyük figyelembe. A bizottsági um, véleményt az ott Frank uh, kell párhuzamosan fogadtuk el. Most uh, hallottuk a legújabb fejleményeket, de biztosítani kell, hogy közös standardek legyenek, közös jogok legyenek, tehát a mi felügyeleti testületeinknek ugyanolyan jogaik, mint az Egyesült Államok belieknek, tehát nagyon érdekes ezt az összehasonlító munkát is elvégezni, illetve azt látni, hogy ez a bizottság milyen összehasonlító munkát végez. Aztán interoperabilitás. Egyetétek azzal, hogy vannak kockázatok, és éppen ezért korlátozza magát a bizottság, és nem foglalkozik a derivatívákkal, tehát csak a készpénzes eszközökkel, tehát csak akkor engedhetjük meg ezt, hogyha minden felügyeleti testület egyetért a származékos ügyletek bevonásával. Aztán ez ma mindenki egyetért azzal, hogy ez egy európai probléma, határokon átnyúlik, és a nemzeti megközelítés senkinek nem segít, határokon átnyúló közös megközelítésre van szükség. Nagyon örülök annak, hogy Skinner úr támogatja a bizottság megközelítését. Egyetértünk abban, hogy nem akarunk közös véleményt az ezmával. Nagyon örülök, hogy Skinner úr is azt mondja, hogy örül annak, hogy a bizottság anyagának a 13. bekezdésében nem szerepel ilyen, tehát azt hiszem, hogy itt abszolút ugyanazon a ponton vagyunk, egyetértünk. Végül pedig az európai intézmények által alkalmazott új rendszer. Hát most itt úgymond monopóliumokat alakítunk ki a központi szerződő felek esetében, és azt várjuk el, hogy minden kötés ezeken keresztül történjen. Többen mondták, hogy meg kellene vizsgálnunk a központi bankok likviditásához való hozzáférést, lehet, hogy egy picit tovább kellene lépni, jobban kellene értenünk ezt a rendszert és a kockázatokat is hogy vajon teljesen biztosak vagyunk-e abban, hogy egy jó felülvizsgálatot végeztünk arról, hogy a központi szerződőfelek hogy működnek, ezeket a stresszteszteket elvégeztük-e, vagy sem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és persze tudom, hogy ön nyilván érti a e tőkekövetelmény irányelvre vonatkozó megjegyzéseket is, tehát az Európai Unió segíthet, azt hiszem, és a parlament is segíthet a bizottságnak. Langen úr, remélem, hogy ön elégedett. Igen, nagyszerű, köszönöm szépen, akkor köszönöm mindenkinek. Az előadó mondta, hogy a jelentés tervezett körülbelül január végére készül el a végleges formájában, amikor a szakértőkről, szakértőktől is megkapta az információt az említett témákban, akkor ehhez igazodunk, február 15-e lesz a módosítók határideje, hogy aztán március 15-én ezeket megbeszéljük, és 31-én, március 31-én szavazunk is, legalábbis ez a jelenlegi időbeosztás, ahogy az előadó elmondta. A plenárison legkésőbb júliusig kell szavaznunk ebben az ügyben. Most tehát rátérek a következő napirendi pontunkra, az ötös napirendi pontunkra, és nagy örömmel üdvözlöm Semet a biztos urat, aki az adőügy, Vámunió, az audit és csalás elleni küzdelem területért felelős biztos a meghallgatás a struktúrált párbeszéd része. A politikai prioritásokról a biztosokkal rendszeresen folytatunk ilyen dialógust, és most Szemet eljött hozzánk, mert ő olyan területért felel, amely a mi bizottságunk hatáskörékbe tartozik. Nagyon röviden megkérek mindenkit, hogy aki kimegy a teremből, az legyen szíves kint beszélgessen, ne itt bent, hogy mi tudjuk végezni a munkánkat. Figyelem, megkérek mindenkit, hogy csöndben hagyja el a termet. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A legutolsó találkozásunk tavaly júniusban, vagy júniusban volt, és azóta adóügyekben több vitát is folytattunk. Azt hiszem, hogy mondhatjuk, közösen, közös az elkötelezettségünk, szeretnénk javítani az adóügyi környezetet az Európai Unióban. 2011-es programunkat elfogadtuk, és én most itt a kezdeményezésekről szeretnék beszélni adó, az adóügyek terén, illetve a helyzet állásáról. A jelenlegi gazdasági környezet alapján láthatjuk, hogy az egyes tagállamok gazdaságai milyen állapotban vannak, és hogy mennyire fontosak a közös politikák. Továbbra is meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak nagyobb figyelmet kellene fordítani az adóügyi politika vitájára. És ezért nagyon örülök annak, hogy rendszeresen véleményt cserélhetek az Önök szakbizottságával. Ahogy a nyári szünet előtt bejelentettük, az adóügyi munkacsoportot beindítottuk, és a pénzügyminiszterek is találkoztak a múlt hónapban. A résztvevők nagy lelkesedéssel csatlakoztak ehhez a programhoz. Az első vitákból úgy tűnik, hogy ennek a munkacsoportnak a munkája a fogyasztási adó, illetve a környezetvédelmi adó köré fog összpontosulni, aztán a vállalati adóalap, valamint a e, család, csalás és adóelkerülés elleni küzdelemről fogunk e, tárgyalni. Új stratégiai kezdeményezéseket vezetünk be a következő évben. Bárnyi biztos vezetésével fogadta el a biztosok kollégiuma azt az ambiciózus programot, amely az egységes piac megvalósítását célozza, a fenntartható növekedést támogatva, ez a 2020-as stratégia keretében valósul meg természetesen. Az elemzéseinkből világosan látszik, hogy a jó adópolitikák elengedhetetlenek a gazdaságok megerősítéséhez az Európai Unióban. Természetesen tágabb célkütőzésekhez is hozzájárulhatnak ilyen például a környezetvédelmi politikák és az éghajlatváltozással kapcsolatos politikák. Ezért szükséges kihangsúlyozni az adódimenzióját mindennek. Túl sok az akadály még az adózás területén, és itt az ideje, hogy olcsóbbá és könnyebbé tegyük a vállalkozások működését határokon átnyúlóan, és azt is lehetővé tegyük a vállalkozásoknak, hogy befektessenek az Európai Unióban. Három stratégiai kezdeményezést emelünk ki az adóügyek terén, amelyek hozzájárulnak az egységes piac jobb működéséhez. Először is egy jogszabályalkotási javaslat a közös konszolidált társasági adólapról, ez jövő tavaszra valósulna meg. A közös szabályok létrehozásával könnyebbé válna a határokon átnyúló működés, és az egyes nemzeti rendszerek közti különbségek csökkennének, így tehát a vállalkozások számára kisebb, kevesebb összegbe kerülni az, hogy több tagállamban működnek. A második egy kommunikáció az új stratégiáról, amely a következő év második felében születik meg, és a hozzáadott érték adó témájában egy zöld könyvet is elfogadunk. A héja rendszer modernizálása nagy kihívás, de ezt muszáj elvégezni. Én tudom, hogy az önök szakbizottsága egyetért velünk ebben, hiszen ezt kifejezték Káza úr jelentésében, amelyet a múlt héten fogadtak el a plenáris ülésen egyre fontosabb a hozzáadott érték adóból származó bevétel az egyes tagállamokban az elmúlt évtizedben, de sajnos adócsalás és adóelkerülés nagymértékben elkövetett, nagyon sok nagy mennyiségű adót nem tudnak beszedni a tagállamok, és sokan panaszkodnak a vállalkozási oldalról a rendszer összetettség és bonyolultsága miatt. A harmadik pedig a pénzügyi ágazat megadóztatására vonatkozó javaslatok. Egy részletes hatástanulmányt követően fogunk ezekkel előállni jövő, a jövő évben. Az Európai Bizottság komolyan, észszerűen és óvatosan járt el. Alapos elemzést végeztünk, az innovatív finanszírozás ügyben kiadtunk egy anyagot áprilisban, illetve a pénzügyi szektor megadóztatásáról egy másikat szeptemberben. Az Európai Bizottság októberben egy közleményt is kiadott. Pogyimáca asszony jelentéséhez kapcsolódik a munkánk, és valószínűleg fel tudjuk majd használni az ő tevékenységét a későbbi munkánkhoz. Ugyanebben a témában ki kell emelnem azt is, hogy az állampolgárokra összpontosítunk, számukra szeretnénk hatékonyabbá tenni az egységes piacot, szeretnénk elkerülni, illetve tovább csökkenteni a kettős adóztatást tehát azokat az adózási problémákat kívánjuk megszüntetni, amelyek az állampolgároknak okoznak gondot. Legyen itt szó a határokon átnyúló öröklésről, a kettős adózásról, vagy a különböző szabályozásról. A jövőben fogunk foglalkozni a vállalkozásokat érintő kettős adózásról, itt a kamatadó, illetve a jogdíjak kifizetésével kapcsolatban. Végül pedig az energiaadózással kapcsolatban haladunk, és már eljutottunk odáig, hogy a jelenlegi rendszer nem támogatja a közös célkitűzéseinket. A szolgálataim most finomítják a hatástanulmányt, és figyelembe veszik a gazdasági és pénzügyi válság hatásait. Szándékaim szerint a biztosok testületének jövő év elején tudom majd benyújtani a javaslataimat. Most pedig Hadd beszéljek néhány folyóban lévő ügyről, amelyik, amelyiket a tanács már tárgyal, illetve a magatartási kódexről. Először is a helyával kapcsolatban 2010. októberében fogadta el a tanács a rendeletét, amely az administratív együttműködés megerősítéséről szó. Így tudnak tehát a tagállamok jobban küzdeni a héja e csalás ellen. Az Európai Bizottság egy másik kihívással is foglalkozik. A jövő év elején kezdjük a munkát az újonnan elfogadott intézkedések végrehajtásáról. Például a Eurofisk és az automatizált hozzáférés bizonyos adatokhoz. A HEA a biztosítás, illetve a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy a belga elnökség munkájának köszönhetően legalább a politikai irányvonalakról sikerült megállapodni a tanácsban, így biztosítva az előrehaladás lehetőségét. Aztán a jó kormányzás csomagról is folynak a tárgyalások a tanácsban, de sajnos lassabban, mint amennyire én azt reméltem. Ettől függetlenül előremutatóak. Most már senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy a csomag minden elemét külön-külön érdemei alapján kell megvizsgálni. A belga elnökség elkötelezett amellett, hogy az adminisztratív együttműködésről szóló irányelv terén előrelépést érjen el. Nagyon kis számú ügy van már csak hátra. Valószínűleg a decemberi ökofin tanácskozáson sikerül ezeket a fennmaradó kérdéseket is lezárni. Emellett szoros együttműködésben dolgozunk a magyar elnökséggel, annak érdekében, hogy a megtakarítási irányáról hogyan haladjunk előre, illetve a csalás elleni megállapodások terén milyen lépéseket tegyünk. Meggyőződésem az is, hogy a káros adóverseny, legyen az az Európai Unión belül vagy kívül, egy olyan dolog, amely ellen közösen kell küzdenünk nemzetközi partnereinkkel. Svájccal és Liechtensteinnel érdekes vitát folytattunk arról, hogy hogyan tudnánk kibővíteni a magatartási kódexet ezekre a harmadik, hozzánk nagyon közel álló országokra. A magatartási kódex jövőjéről is vitázunk majd a tagállamokkal, a következő, az adópolitika csoport következő ülésén. Tisztelt képviselők, zárásként hadd mondjak néhány szót arról, hogy mennyire fontos a bevételek minősége a válságból való kiláb, kilábalás során. Hiszen most gazdasági és pénzügyi nehézségeket élnek meg a tagállamok, és ambiciózus fiskális konszolidációs programokat kell életbe léptetniük. De természetesen minden tagállam maga dönt arról, hogy milyen megközelítést alkalmaz. Azonban abban biztos vagyok, hogy 27 önálló, koordinálatlan megközelítés nem fog minket előrevinni. Az adópolitikai csoportban folytatott vitából kitűnik, hogy a tagállamok nagyon szívesen megvitatják az adópolitikai koordinációt, és azt, hogy ez hogyan járulna jobb hozzá a fiskális konszolidációhoz, hogyan tudná ez javítani a nemzeti stratégiák hatékonyságát. És ezzel kapcsolatban most dolgozom a nemzeti adórendszerek és adóreformok elemzésén, Szeretném megvizsgálni azt, hogy a tagállamok hogyan tudnak a legjobban együttműködni annak érdekében, hogy a politikákat együtt alakítsák a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom az eszmecserét. Köszönöm szépen, biztos úr, és meg fogom önt hívni majd az innovatív finanszírozással kapcsolatos január 10-i meghallgatásunkra, hiszen már mondta, hogy hajlandó lenne eljönni erre legalábbis a hivatalaink erről tájékoztattak. Amit most szeretnék, az az, hogyha lenne egy ilyen kis kérdés-válaszkör, tehát egy kérdés, egy válasz, tehát legyenek rövidek a kérdések, nem fogom elfogadni a több részből álló kérdéseket, azért, mert nincs erre időnk. Tehát kérem, hogy legyenek belátóak, hiszen még válaszolnia kell a, a biztosnak is uh, Jose Garcia Magallo, Annie Podimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Provence Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else... Ha bárki más kíván még hozzászólni, ha kérem most jelezze. Nem, rendben, akkor először Alinnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon specifikus leszek a kérdésemben, hogy időt takarítsak meg a harmadik prioritásról szeretném kész kérdezni, a pénzügyi szektor megadóztatásáról. Szeretném megkérdezni azt, hogy az EU szintű tranzakciós adót miért nem fogadták. Azt mondták, hogy van bizonyíték arra, hogy egy ilyenfajta pénzügyi tranzakciós adó az működhetne. Az eurozónában ez lehetséges lenne, és több milliárd eurót lehetne ezzel beszedni. Tehát szeretném tudni azt, mi gondol erről, tehát úgy gondolja-e, hogy ez túl korai lenne még. Hogyha megnézzük a tanulmányokat, akkor miért vetették el ennek a lehetőséget, hogy legyen egy ilyen fajta ö, adó? A parlament a márciusi állásrólásában kérte azt, hogy vizsgálják meg a pénzügyi tranzakciós adó lehetőségét, tehát fognak-e hatástanulmányt kész, készíteni, el fognak-e gondolkodni a pénzügyi tranzakciós adón, még akkor is, hogyha ez egy szűk opció. A jelenlegi közleményében is azt mondta, hogy EU szinten nem lát erre most esélyt. Köszönöm. Válasz. Köszönöm szépen a kérdését. És azzal kezdeném, hogy elmondjam, hogy közleményünkben részletes elemzést végeztünk, két-három tanulmányra vonatkoztattunk a, a pénzügyi szektor a megadóztását vonat, vonatkozólag, és az elemzés során, illetve az elemzés ezen szakaszában nem találtunk semmilyen olyan módot, amelyel el lehetett volna dönteni azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adó EU szinten nem okoznak kárt a pénzügyi szektorunk versenyképességének. És hogy ez nem fog ahhoz vezetni, hogy a tranzakciók elmozdulnak az Európai Unióról kívülre. Tehát az Európai Bizottság hangsúlyozta azt, hogy folytatjuk azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adó megvalósuljon globális szinten, és az Európai Bizottság egyértelmű alást tett ebben a témában, és ugyanakkor a pénzügyi tevékenységi adóval is foglalkozunk, ennek a koncepciójával is foglalkozunk EU szinten is. A bizottság egy nagyon részletes és méreható hatástalományt kíván elvégeztetni a pénzügyi szektor megadóztatását illetően, és tudjuk, hogy a hatástanulmányokra hoz elemezni kell különböző alternatívákat, tehát nem csak olyan alternatívákat, amelyek a közleményben benne vannak, hanem meg kell nézni más lehetőségeket is, és minden lehetőség, beleértve a tranzakciós pénzügyi, a pénzügyi tranzakciós adót is, a EU szinten egy hatástanulmány fogja majd ezt megelőzni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Írországról van szó, illetve arról, hogy megmentsük Írországot, és a parlamentben röviden vitáztunk arról is, hogy mi a helyzet a vállalatokra kivetett adókkal is. Az előtt mellettem szólóval ellentétben ön azt mondta, hogy konszolidálni szeretnék az adóalapot, hogy a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tegyék. De mi a helyzet a e, magatartási kódexel? Lehet, hogy ez e, akadályozza a versenyt. E, mi a helyzet a 12,5%-kal? Ez a társasági adó Írországban, ez torzítja a versenyt, vagy nem? Válasz. Először is hangsúlyoznom kell azt, hogy a jelenlegi magatartási kódex egyetemű kritériumokat szabályoz, ad meg. Öt kritérium van, amely meghatározza azt, hogy mit lehet káros adó gyakorlatnak tekinteni, és a jelenlegi magatartási kódex értelemben az adóráta nincsen a kritériumok között, amelyel meg lehetne határozni a káros adó gyakorlatot. A bevezetőmben elmondtam, hogy megnézzük a társasági adó jelenlegi helyzetét, a magatartási kódex szempontjából, és Erről lesz majd az adópolitikai csoportban vita, mert igaz az, hogy az elmúlt években számos fejlemény volt a társasági adó tervezése kapcsán is, és foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, akkor, amikor az adórendszer gondjairól van szó, vagy ezért már beszéltünk a tagállamokkal arról a lehetőségről, hogy sokkal mélyebb vitát folytassunk a magatartási kódexről, illetve a kritériumokról is, amelyeket a kód tartalmaz, amelyeket a kódex tartalmaz. És fogunk erről még beszélni a következő adópolitikai csoport ülésén is. Az adórátákat illetően már sokszor elmondtam azt, hogy nem hiszem, hogy harmonizálnunk kellene a társasági adó mértékét EU szinten. Van verseny a társasági adórendszerben, és ez hasznos lehet ez nem teszi lehetővé a tagállamok számára minden problémájukat azáltal oldják meg, hogy növeljék az adó mértékét. Én személyesen támogatom a társasági adómértékének harmonizálását, és elmondtam, hogy már lassan befejezzük a munkát a cctv évek kapcsolatban, és hamarosan rá fogunk térni egy javaslatra, és lesz majd erről egy nagyon átfogó vita is a parlamentben is, de figyelembe véve az adó mértékét, az olyan tagállamok, akiknek fel kell mérniük az adórendszerüket, nekik figyelembe kell venniük a makrogazdasági feltételeket, és azt is, hogy milyen adó mérték a legfont, legjobb számukra, illetve a gazdasági feltételeik számára. Köszönöm szépen, Eni következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen önnek is, biztos úr. Örülök annak, hogy itt van ma közöttünk. Folytatnám azt a, az irányt, amelyet Ellen McCarthy is megkezdett. Az elmúlt szeptemberi közleménye a pénzügyi szektor megadóztatásával kapcsolatban. Ebben a közleményben két javaslat volt a bizottság részéről. Az egyik az az, hogy legyen egy pénzügyi adó, egy pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, illetve egy pénzügyi tevékenységekre kivetett adó. Ön azt mondta, hogy globális szinten az első az megvalósulhatna, második pedig európai szinten valósulhatna meg. Én azt kérdezném, hogy eh, mi a helyzet most azzal, hogy született -e végrehajthatósági tanulmány, és ennek mik voltak a következményei. Mielőtt még a bizottság döntene, ez befolyásolja -e majd azt, hogy milyen irányba indulnak el, és hogy eh, volt-e valóban hatástanulmány? A második kérdésem az az lenne, hogy a bizottság a közleményében azt írja, hogy a pénzügyi tranzakciós adó esetében nagyon erős szabályozási keret van, és sokkal koncentráltabb, mint a pénzügyi tevékenységre kivetett adó esetében. Arra a következetésre jutottak, hogy európai szinten sokkal jobb lenne, hogyha a pénzügy tevékenységeket adóztatnánk meg. A kérdésem az az, hogy milyen megoldást látnak, anélkül, hogyha, hogy még, még nincsen hatástanulmány. Nincs -e veszély arra vonatkozólag, hogy ez káros lehet az adóverseny szempontjából, és a bizottság közleményében rámutat arra is, hogyha nyerességek, hogy nyerességektől lehet elesni akkor, hogyha van egy ilyenfajta ö, tranzakciós adó, Önök nem szeretnének ebbe a veszélybe belemenni, hogyha, a, a, hogyha megadóztatják a pénzügyi tranzakciókat. Válasz. Köszönöm szépen. Azt kell mondjam, és bizonyára ön is tudja, hiszen beszéltünk erről a találkozónkon, hogy ez év során egy részletes elemzést adtunk közre a pénzügyi tranzakciós, a pénzügyi szektor megadosztását illetően, de nem csak mi, hanem az IMF is kiadott egy nagyon részletes elemzést a pénzügyi szektor megadóztatásáról, és arra jutottak, hogy a pénzügyi tranzakciós adó pozitív, de inkább negatív hatásokkal rendelkezik, és azt javasolták, hogy nézzük meg inkább a pénzügyi tevékenységre kivetett adót, amely egy jó alternatíva lehetne. Ezek az elemzések ahhoz vezettek, hogy politikai orientációnkat októberben közreadtuk, és azt mondtuk, hogy igen, pénzügyi tranzakciós adó nagyon jó ötlet lehet globális szinten, figyelembe kell venni a finanszírozási szükségleteket is globális szinten, de jelenleg nincsen még kézzelfogható bizonyíték arra, hogy az EU szintű pénzügyi tranzakciós adó nem vezetne ahhoz, hogy áthelyeznék a pénzügyi tranzakciókat, és ezt nagyon könnyen meg lehet tenni, hiszen már komputer alapú a kereskedelmi rendszerünk, és a tranzakciókat nagyon gyorsan át lehet tenni más piacokra néhány másodperc alatt, és ez egy óriási veszély, de amikor a sajtó kérdésére válaszoltam, akkor azt mondtam, hogy az is egyértelmű, hogy van egy eh, hatástanulmányi folyamat is, az elkövetkező hónapokban fog ez lezajlani, és számos alternatívát fogunk ellenőrizni, kezdve a pénzügyi tranzakciós adótól, kezdve EU szinten és globális szinten, és itt eh, különböző adó alapot fogunk alkalmazni, mert eh, a relokációtól is függ, hogy milyen magas az adó mértéke, minél szűkebb az adó alap, annál egyenlőtlebb a helyzet a különböző pénzügyi eszközök között. Ezt is figyelembe kell venni. mindezt elemezni fogjuk majd a hatástanulmány során, és úgy vélem, hogy ezután konkrét elképzelésekkel tudunk előállni ezen a szektor megadóztatását illetően. Ha megnézzük az adórendszerünket, akkor azt láthatjuk, hogy van egy gyenge pont, ez pedig a pénzügyi szektor megadóztatása, hiszen ez mentesül az áfa alól is, és a pénzügyi tevékenységre kivetett adó lenne a jó válasz erre a problémára, és az üzletek áthelyezése a sokkal nehezebb, mint a tranzakciók áthelyezése, és ez az a fő érv, amelyet hangoztathatunk, hiszen a pénzügyi tevékenységre kivetett adó nem lehet annyira veszélyes, mint a pénzügyi tra- tranzakcióra követett adó. Tehát meg kell néznünk az elemzésünk alapjait is. Rendben, köszönöm szépen. Udó következik. Biztos úr, most nem leszek túl diplomatikus. Nem volt az az érzésem, hogy mi ma reggel ugyanazt az újságot olvastuk volna, ami, ami a gazdaságpolitikai kérdéseket illeti. Manapság arról beszélünk, hogy az írek egészségesek-e, hogyan lehet a betegeskedő bankrendszert lábra állítani, amely egyébként a nemzeti össztermék 80%-át képviseli. Írországban pusztán az állam háztartás megmentésére 10 milliárd, több 10 milliárd eurót kell fordítanunk, és attól kell tartanunk, hogy a különböző megszorítások majd áthárítódnak a társadalomra. Ugyanakkor a bizottság meglehetősen passzív a tekintetben, hogy a bevételi oldallal mi történjen. Különösen azokban a szektorokban, ahol komoly spekulatív nyerességek születtek. Hogyan ők e- lehet az ilyen szektorokat arra rábírni, hogy ők is hozzájáruljanak a válság kezeléséhez. A parlament arra kérte önt, hogy a pénzügyi tranzakciós adóról készítessen Európa vonatkozásában egy hatástanulmányt. Most azt mondja, hogy inkább a pénzügyi tevékenységre kivetett adó felé mozdulnának, tehát a jövedelemet vagy a bevételt megint csak az ügyfelektől szednék be, és nem onnan, ahol azt spekulatív módon szedték be. Tehát ha a tanulmányról beszélünk, akkor meg kell vizsgálni, hogy a régi eredményeket kell -e átmásolni, vagy pedig vannak-e újabb kutatások, vizsgálatok, amelyek sokkal tudományosan megalapozottabb következtetést alapozhatnának meg. És az ön által itt felvázolt nézet, a bizottság elnökének a nézete is, és általában a pénzügyi tranzakciós adó tekintetében a bizottság eléggé kétséges álláspontot képvisel. A parlament éppen ezért szeretne tisztában látni, hiszen az állampolgároknak is ez szolgálná a javát. Válasz. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elmúlt néhány hónapban óriási munkák, munkálatok folytak ezen a területen, tehát nem igazán értem a panaszát, vagy a kritikáját, hogy a bizottság nem megfelelően jár el ezen a területen. Mi elemezzük a helyzetet, és könnyű persze azt mondani, hogy ezt vagy azt az adót vezessük be, de először értékelnünk kell a következményeket. Milyen következményekkel járnak az ilyen döntések? Ha ugyanis a mostani kockázatok valóra válnak, és az ügyletek más piacok irányába tolódnak el, akkor a realizálható bevétel egy ilyen adóból lényegesen alacsonyabb lesz, mint amire számítunk. Tehát a haszon egyszerűen nem jelenne meg. Tehát elemezni kell a helyzetet, a következményeket, az esetleges döntés hatásait. Már voltak eddig is tapasztalataink, viszont ezek nem támasztják alá ezt az adót azokban az országokban, amelyek ilyen rendszereket próbáltak bevezetni. Svédország próbálkozott ezzel 92-ben, és számos tranzakció kivonult Svédországból, mégpedig az Egyesült Királyságba, vagy vehetjük az Egyesült Királyság példáját is, az illeték kapcsán ugyancsak jó lenne az Egyesült Királyságok hatóságaival is megvitatni, hogy mi történt az illetékkel, milyen eredményeket hozott. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy összetett, bonyolult eszköz, és tisztában kell lennünk azzal, hogy a technikai részletekről még nem is volt szó. Mi lenne az adóalap, mi lenne az megadóztatott esemény, tehát ezek nélkül nem lehet csak pusztán egyik napról a másikra bevezetni egy ilyen adót. Ez egy nagyon komoly kérdés, amit a bizottság komolyan vizsgál, és majd részletes elemzést készítünk a lehetséges megoldásokról. És természetesen azt is értékelnünk kell, hogy vannak egyéb javaslatok is, döntések, ezen a területen. A kumulatív hatásait meg kell vizsgálni egy ilyen intézkedésnek. A Basel 3-as bizonyos követelményeket fog támasztani, újabb követelményeket a pénzügyi szektorral szemben, vagy például a banki lefölözések tekintetében a politikai orientációt is figyelembe kell venni a, egy jövőbeni bank megsegítő vagy megmentő alap kapcsán. Tehát számos egyéb eszköz is az asztalon van, amelyeket összességében kell értékelni, azt kell megvizsgálnunk, hogy ezeknek az összhatása várhatóan mi lehet. Az Európai Unióban fontos, hogy megőrizzük a pénzügyi szektor globális versenyképességét, a vállalat finanszírozási képességét, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy az oly szükséges gazdasági növekedést biztosítani tudják. Viki, köszönöm szépen. Kérdésem a CCTB-re vonatkozik, illetve arra, hogy hogyan lehet a határokon átnyúló adó elkerülést visszaszorítani. Vannak komoly kétségeim, hogy a közös, konszolidált társasági adó alappal ezt a problémát meg tudjuk oldani. Számos parlamenti képviselő részvételével tartottunk részletes szemináriumokat, több szakértő, adószakértő bevonásával, és egyértelmű érdeklődés mutatkozik a mi parlamentünk részéről és az asszisztensek részéről is a téma iránt. Van lenne, né, lenne néhány eh, bonyolultabb kérdésem. A határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalatok esetében természetesen a transferár képzés egy komoly kérdés. Konkrétan az a kérdés, hogy megfelelő szinten eh, határozzák ezt meg, és nem tudom, hogy ezt a transfer árképzéssel szemben felvett harcot valóban megoldja-e a konszolidált adó alap. Ugyanis itt a az adó különböző termési tényezőket sújtana. Tehát ez egy politikai vitát is szülhet, ugyanis lehet, hogy a béradóztatás ezzel megemelkedne, Úgyhogy azt is meg kell vizsgálni, hogy az egyes tagállamokban milyen forrásokból szednek be nagyrészt adóbevételeket, és arra is oda kell figyelni, hogy a rendszert ne próbálják azáltal megkerülni, hogy mások hatóságban helyezik át a tevékenységet. Van egy opcionalitás is. Most a bizottság azt mondja, hogy a vállalat eldöntheti, hogy, a, hogy részt vesz ebben a konszolidált adó alaprendszerben. Viszont az is egyértelmű, hogy csak akkor fogják ezt választani, hogyha ennek eredményeként a határkon átnyúló tevékenység után alacsonyabb társasági adót fizetnének. A tagállamoknak is fel kell készülni a kétféle rendszer párhuzamos működtetésére, tehát ez a bürokrácia kérdését felveszi, felveti. Ez a az opcionalitás tehát bizonyos veszés, veszélyeket rejt magában. Mi olyan vállalatokat szeretnénk látni, amelyek növekednek. Mi is szeretnénk a gazdasági növekedést segíteni, és nem a bürokráciát fokozni. Hogyha ezt a közös társasági adal, adóalapot választja egy vállalat, ha jól értem, akkor nemzeti szinten kell a törvényességi szempontok miatt a kimutatásaikat elkészíteni, de nagy számviteli cégek számításai szerint az ezzel kapcsolatos számviteli követelményeknek való megfelelés kb. 13%-kal emelni a vállalatok költségeit. A kérdésem a biztos úrhoz az, hogy milyen egyéb javaslatai vannak arra, hogy a határokon átnyúló kereskedelmet egyszerűbb adószabályok mellett tegye lehetővé, mint amit a közös társasági adóalap jelentene. Köszönöm szépen. Uh, yeah, of course, uh... Igen, természetesen számos kérdés vetett fel. Ezeket még egyelőre a bizottság berkein belül is alakítgatjuk, ezeken még folyik a vita, most készülnek a hatástanulmányok. Meg kell mondanom, hogy különböző lehetőségek vannak. Nyilván ez a hatástanulmány, hatásvizsgálat lényege, hogy több alternatívát körbe járjunk. Uh, uh, consolidated a közös adóalap szemben a nem közös adóalap, például két ilyen lehetőség, de ennél még sokkal gazdagabb a vagy nagyobb a változatok száma. Az tény, hogy egyelőre mi abból indulunk ki, hogy a közös társasági adóalappal el tudunk érni olyan célokat, amelyek nagyon fontosak a vállalatok számára, ideértve a transferárképzést, a veszteségek áthárítását, avagy eh, az adó mentessége kérdését. A vállalatok maguk is a legnagyobb támogatói ennek az elképzelésnek, és én számítok az ő támogatásukra a javaslathoz, amit a kollégium fog majd előterjeszteni. Egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon nehéz kérdéskör, és majd a pontos számítási képlettel kapcsolatosan várhatók igen heves viták de ha figyelembe vesszük, hogy milyen előnyökkel és milyen lehetőségekkel járhat ez a javaslat, ami a bürokratikus, az administratív terheket illeti, akkor eh, mindenféleképpen eh, jó, jó javaslatot kell készítenünk. Más alternatívák is tehát eh, megvizsgálandók, és az én tárcámon belül az egyik legfontosabb terület a különböző akadályok elhárítása a piacon. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az áfával kapcsolatos jövőbeni vita azt fogja eredményezni, hogy lényegesen csökkenni fognak az administratív terhek ezen a területen, Egyelőre az ÁFA rendszer komoly mértékben ró administratív terheket a vállalatokra, és különösen, hogyha figyelembe veszük az elmúlt évek informatikai fejlődését, akkor mindenféleképpen azt kell mondanom, hogy egy sokkal észszerűbb, hatékonyabb áfa rendszert eh, lehetne kialakítani, ami csökkenthetné az administratív terheket. Épp úgy eh, a kettős adózási ügyekben jövő évben egy közleményt eh, fogunk megjelentetni, amit majd egy sor konkrét javaslat követ, Mindenek pedig alapvető célja, hogy megkönnyítsük a vállalati szektor életét. itt meg kell találnunk azokat az eszközöket, tehát még egyszer, amivel az ilyen terheket a vállalatok esetében csökkenteni tudjuk. Thank you, Jean-Paul. Elnök asszony, köszönöm, Jean-Paul. Biztos úr, mint ahogy elkezdtem mondani, én nagy érdeklődéssel hallgattam, és meg kell mondanom, hogy nagy mértékben egyet értek azzal, amit mondott, és együtt érzek önnel, ha úgy tetszik. Tehát érzelmileg is osztom a véleményét. Tény, hogy mindenféleképpen előre kell lépnünk ezen a területen, és azt hiszem, hogy az öné a legnehezebb tárca, hiszen állandó ellenállásba ütköz a tagállamok részéről, ütközik a tagállamok részéről, a lobbisták részéről, a legabszurdabb érveket vetik fel az ön céljaival szemben. Minden esetre szeretném megismételni az egyik kérdést, ami a közös társasági adóalapot illeti. 2004 óta minden évben hallottam már az elődeit azt mondani, hogy ez technikailag kivitelezhetetlen. Ma délután az Európai Központi Bank elnökét hívtuk meg, úgyhogy őt is meghallgatjuk. Ha nincs, nem alakul ki ez a közös társasági adalap, akkor gyakorlatilag pocsékoljuk az időt. Ez nem kérdés, mert hiszen erre már válaszolt, csak egy tanácsot, ha megenged. Nyugodtan vegye igénybe a parlamentet, támaszkodjon ránk, hogyha ezt a törekvését akarja előbbre, előbbre vinni, hiszen itt komoly támogatás, komoly többséget élvez majd. Az állampolgárok örökké megkérdezik, hogy mit, mi lesz az európai adózással. Gyakorlatilag minden találkozón ez elhangzik, tehát biztos úr, még egyszer együttérzek önnel. Köszönöm szépen a bátorító szavait. És valóban természetes szövetségesként kezelem a parlamentet, ami az adózással kapcsolatos terveimet illeti. Valóban nagyon nehéz a tanácsban döntést elérni tekintettel az egyhangúsági követelményre, tehát a parlament től komoly nyomás mutatkozhatna meg az én területemen e tekintetben. Elnök asszony, egy ideje már világos, hogy mennyire fontos, hogy a parlamenti képviselők elébe menjenek az eseményeknek a saját országaikban is, az ilyen adózással kapcsolatos elképzelések támogatása terén proaktívak legyenek. A nemzeti parlamentek is foglalkozni kell, hogy foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és ez hatással lehet az egyes javaslatok eldöntésére. Tehát a parlamenttel mindenféleképpen együtt kívánunk működni, illetve a nemzeti parlamentekkel is, hiszen így tudunk majd előbbre lépni adóügyekben. Köszönöm. Provence. Köszönöm szépen, biztos úr. pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslat gyakorlatilag egy strukturális javaslat, és ez jelenti majd talán az egyik legfontosabb szabályozást az a pénzügyi szektorban. Tehát ezt nem szabad egy sorba sorolni a többi javaslattal, ez azt hiszem a javaslat. Két dolgot szeretnék megemlíteni először is. Írországban az adózás kérdését, kérdése alapvetően meghatározó tényező a növekedés szempontjából. Az eurozónában, az euróövezetben komoly makrogazdasági egyensúly hiány mutatkozik. Nem tudom, hogy eh, itt eh, a pénzügyi csomag keretében eh, nem lenne célszerű kialakítani egy pontozó táblát, amiben bevonnánk az adózás szempontját is. Az ír modell, ami a multinacionális hozzáállást illeti, csak elmélyítette az adósság problémát. Tehát összességében, e, vagy összefoglalva a kérdés, nem kéne ezen a pontozó táblán az adózási szempontokat e, is figyelembe venni, hogyha ezeket az egyensúly hiányokat e, orvosolni akarjuk. Másodszorban a korábbi jogalkotási ciklusban a parlament már foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, illetve az Európai Unió pozíciójával így például a partnerekre vonatkozó automatikus információ vagy, vagy adatbeszámolási kötelezettsége. És ugyan arra törekedtünk, hogy az adóparadicsomokat megszüntessük, a probléma csak súlyosbodott a válsággal. A bizottság komolyan eltökélt volt a tekintetben, hogy megbirkozzon, fellépjen az adóparadicsomokkal szemben, és az egységes adózás szerintem az, ami ehhez komoly eszközt jelenthet. Meg kell vizsgálnunk a bilaterális mechanizmusokat, Svájccal való megállapodás alapján Annak érdekében, hogy ezen a problémán segíteni tudjunk. Itt 30 milliárd euróról van szó. És így lehet, e, ha ezen a területen lépnénk, így lehetne fellépni az adóparadicsomokkal szemben. Itt vissza kell szednünk az egyébként szükséges pénzeket, forrásokat a megtakarítási tervekhez. Köszönöm szépen. Uh, yeah, for the beginning, our... Igen. Először is egy rövid megjegyzést a pénzügyi tranzakciós adóról. Igaz, hogy ez a pénzügyi szektor megadóztatása a bizottság munkaprogramjában az egyik kulcsfontosságú stratégiai kezdeményezés. Ezen most dolgozunk, és én elkötelezett vagyok amellett, hogy ezt a munkát véglegesítsük, ami pedig a gazdasági irányítást illeti, és az adóügyeket. Igen, egyetértek önökkel. A múltban Természetesen nagyon nagy figyelmet fordítottunk, amikor ugye a tagállamokkal szembeni eljárást folytattuk a túlságos hiány, túlságosan nagy hiány miatt, akkor mindig a kiadási oldalra összpontosítottunk, és nem figyeltünk eléggé oda a bevételi oldalra a helyzetértékelésekor. És pontosan ez az oka, hogy most Olirénnel együttműködésben dolgozom a bevételek minősége fogalmán. Ez ugyanis az eszközeink része lesz, így tudjuk majd a tagállamok helyzetét jobban megvizsgálni, tehát a bevételi oldalt is vizsgáljuk, a makroökonomiai helyzetet, és az előrejelzéseink a makrogazdasági helyzetet is alapulni fognak. Tehát azt hiszem, hogy ezt a témát mindenképpen elő kell venni, a megfelelő eszközöket kell kialakítani. Olyan eszközökre van szükségünk, amelyek működnek. Most még zajlik a munka, nem végeztünk, tehát együtt dolgozunk Olirénnel. Aztán az adóparadicsomok ügye, és hogy hogyan kezeljük ezt az egész kérdést. Igaz, hogy az Európai Unió támogatja az információcserét, az automatikus információcserét, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen eszköz a kezünkben, amely közvetlenül lehetővé teszi, hogy megoldjuk ezt a problémát. Azonban megvannak az OECD szabványok is, és ezek előírják azt, hogy kérésre az információt szolgáltatni kell. Tehát ez egy norma. Tudjuk, hogy a világon nagyon sok ország most hagyja végre az OECD normákat. Nemrégiben jártam Hongkongban, Makaón, és tudom, hogy most fogadták el például azt a jogszabályt, amely az információszolgáltatásra vonatkozik, tehát a kérésre történő információszolgáltatásra, és mi nyomást is gyakorlunk rájuk annak érdekében, hogy lépjenek elő. Egy megjegyzés az ülésteremből mikrofon nélkül, a biztos úr azt mondja, hogy ez a felvetés egy másik téma, amelyre majd később térek vissza. A nemzeti szintéren, nemzetközi szintéren hogyha tudják az adóügyi, ismerik az adóügyi kommunikációnk tartalmát, a kereskedelmi politikáról szóló közleményünk tartalmát, akkor tudják, hogy a nemzetközi eh, szintéren ezt próbáltuk hangsúlyozni, tehát az adóügyi klauzulát mindig beemeltük, hogy a harmadik országokkal tárgyaltunk. És ez a jövőben is így lesz. Tehát eh, irányítási kérdésekről is tárgyalunk ezekkel az országokkal. És például már több ilyen harmadik országgal folytatunk tárgyalásokat, ahova beemeltük ezt a témát. Ami pedig Svájcot illeti, igaz, hogy Németország és Nagy-Britannia most folytatja a két oldalú tárgyalásokat Svájccal. A jelenlegi keretek nem tiltják ezt meg, tehát ennek a két tagállamnak minden joga megvan ilyen kétoldalú megállapodásról tárgyalni, feltéve, ha nem sértik meg a mostani érvényben lévő jogszabályokat. Nekem az a véleményem, hogy Németország és Nagy-Britannia is elképzelhető, hogy mondjuk támogathatnák a mi alapelveinket a nehéz tárgyalások során, mert Svájccal ugye nagyon nehéz tárgyalásokat folytatunk ezekben a kérdésekben. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezek a tárgyalások egyáltalán nem annyira egyszerűek, mint amennyire ez kívülről látszik. Különböző forrásokból úgy tűnik, hogy ezek nagyon könnyed tárgyalások, de egyáltalán nem tudjuk még megbecsülni ennek az eredményét. Köszönöm szépen, Sven! Biztos úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hogy vállalta ezt a nem könnyű beszélgetést. Nehezek a témák, és én jean egyetértek abban, hogy ön most nagyon nehéz helyzetben van. Olyan intézményi környezet van most, ami megnehezíti a munkáját. De azért a helyzet megváltozott. Nem vagyok biztos abban, hogy vajon ön ezeket a változásokat teljes mértékben beépítette-e a stratégiájába, és átgondolta-e, hogy milyen javaslatokat tesz, illetve hogyan szól itt előttünk. Nézze csak meg a gazdasági irányítás témáját, és azokat a dolgokat, amelyekről a döntés megszületett, többé-kevésbé lehetetlen volt, lehetetlen lett volna ez néhány hónappal ezelőtt, és én Németországból érkezve pontosan tudom, hogy miről van szó. A pénzügyi szolgáltatások terén ugyanez Bárnyi úr javaslatait azt hiszem két-három évvel ezelőtt lesöpörték volna az asztalról. Az adózás terén viszont azt kell mondjam, hogy ön még mindig nagyon óvatos, kényelmes megközelítést alkalmaz, ez nem felel meg annak a helyzetnek, amelyben most vagyunk. A tagállamoknak akkora a hiánya, hogy egész egyszerűen nagyon nehezen bírják ezt, rengeteg az adózatlan jövedelem, és ő még mindig védelmezi az adóversenyt, és ő még mindig azt mondja, hogy nem szeretné a minimális adókulcsokat, még a legmobilisabb jövedelmek esetében sem. Ez egy olyan fajta gondolkodás, amely nem alkalmazkodott a változásokhoz és az új körülményekhez. Úgyhogy én ösztönözném önt, hogy lájon elő, határozott javaslatokkal álljon elő ezeken a területekkel, csak úgy, mint Oli Rén és bárnyi úr és nézzen szembe a tanácssal, tám- szám- számíthat mindig az Európai Parlament támogatására, ha határozott javaslatokkal áll elő. Most az első alkalom, hogy a koordinátorok megállapodtak itt a szakbizottságban, hogy támogatják a minimális adókulcsot, a 25%-os társasági adókulcsot. Ezt lehetetlen lett volna egy kis idővel ezelőtt nagyon sok mindent felvetettek a kollégák, én csak ezeket akartam hozzáadni, és egy konkrét kérdésem van ugye az egyes országokról szóló jelentésekkel kapcsolatban. A 2011-es intézkedési listában ezt nem találtam meg. És ez nagyon sajnálatos, mert a parlament már több alkalommal kérte, hogy készítsenek jelentést az egyes tagállamokról. Úgyhogy nem tudom, hogy ön esetleg a piaci főigazgató és a piaci főigazgatóságban dolgozó kollégáját támogatná -e ebben. Én nagyon kérném arra, hogy a nem úr, úgymond óvatos úr pozíciójából inkább térjen, változtasson, és legyen inkább hatékony és cselekvő, mert csak így lehet a jelenlegi nehézségeket megoldani. Én ösztönözném önt, hogy vállalja a felelősséget, és aktívan cselekedjen. Tudja, hogy megváltozott az intézményi helyzet, tudom, hogy most nehéz, a cselekvés, de a súlyosan eladósodott államoknak támogatásra van szüksége a kormányoktól, de nagyon nehéz lesz mondjuk, hogyha határozott javaslatokkal áll elő, akkor azokat nagyon nehéz lesz elutasítani, tehát várom ezeket a javaslatokat. Köszönöm. Igen. Röviden kell válaszolnom, mondja a biztos úr. Tehát a javaslatokkal kapcsolatban azt mondanám, hogy az elmúlt néhány tanácsülésen azt tapasztaltam, legalábbis az Ökofin tanácsüléseken azt tapasztaltam, hogy a pénzügyi szektor megadóztatását ugye megvitatták, kétszer beszéltek erről, szeptemberben és októberben volt ez a napi renden, és higgyék el nekem, hogy egyáltalán nem könnyű ezt a vitát lefolytatni, a tagállamok egyáltalán nem értenek egyet a kérdésben. Nagyon-nagyon eltérőek az álláspontok. Ezért kell világosan értékelnünk a helyzetet, nagyon alaposan eljárni, azért, hogy az előnyöket meg tudjuk fogalmazni, javaslataink előnyeit meg tudjuk fogalmazni, ami pedig az egyes tagállamokról készített jelentéseket illeti. Ez a kérdés is az asztalon van, a bizottság asztalán, és most ott tartunk, hogy a konzultációt folytatjuk le, a nyilvános konzultáció zajlik a konzultáció eredménye alapján állunk majd elő konkrét javaslatokkal. Úgyhogy azt hiszem figyelembe kell azért venni, hogy igen, igaz, hogy a tagállamokról külön külön elkészített jelentés növeli majd az átláthatóságot, könnyebben lehet majd elemezni a bevételi helyzetet az egyes tagállamok esetében, de azért nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy az adózás, a számvétel, nem feltétlenül esik egybe az üzleti célú számvitellel. De azzal egyetértek, hogy a egyes tagállamok helyzetét sokkal jobban látnánk akkor, hogyha külön-külön jelentést készítenénk a tagállamokról. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most felolvasom még egyszer a hozzászólók listáját, mert jelentkeztek még. Lambert, then Sophie Infeld, then Roddy Kratzer, then Gay Mitchell, and that's then És ennyien vannak. Filip először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a 19. században amikor az emberek először arról beszéltek, hogy mondjuk az egészségbiztosítást, a társadalombiztosítást bevezetik, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy jaj Istenem, hát ezt ne csinálják, megöli a gazdaságot. Tönkre teszi ez a gazdaságot. Itt vagyunk a 20. században, és ugye hallottunk a hozzáadott értékadóról, amikor ezt először valaki felhozta, akkor megint rengetegen panaszkodtak, hogy jaj Istenem, meg ne csinálják, hát ez összeomlik ettől a gazdaság. És mi történt? Bevezették a hozadott értékadót, és nem omlottak össze a gazdaságok. Most itt vagyunk a 21. században. Nagyon sokan azt kérik, hogy legyen pénzügyi tranzakciós adó, és megint itt vannak azok, akik azt mondják, hogy jaj, hát várjanak, lehet, hogy nem omlik össze a gazdaság, de a pénzügyi ágazat biztos, hogy összeomlik, úgyhogy ne csinálják. Na, hát biztos vagyok benne, hogy megint ö, oda fog mindez vezetni, hogy lesz pénzügyi tranzakciós adó, és semmi nem omlik majd össze. Szóval, biztos úr, én nem önnek címzem ezt, de a biztosok testületének a tevékenységét értékelve furcsálok egy-két dolgot. Ha megnézem, hogy milyen sürgős a pénzügyi ágazat megmentése, a bankok megmentése a részvényesek, részvényesek hozzájárulása nélkül, ezt ugye látom. Aztán látom azt, hogy a bizottság és a tanács arra ösztönzi a kormányokat, hogy szigorú intézkedéseket hozzanak és csökkentsék a kiadásaikat. Hát akkor én gyors, ha gyors selekvés után hol van a hatástanulmány? Hol van mindezeknek az intézkedéseknek az elemzése, hogy a kumulatív hatása mi ezeknek az intézkedéseknek? Hogyan hat mindez a gazdaságra? Hát senki nem gondolt erre, senki nem próbálja ezeknek a gyors, sürgős intézkedéseknek a hatását elemezni? És a pénzügyi tranzakciós adó, vagy az egyéb adóügyi kérdések esetében, hát el kell gondolkoznunk, a kumulatív hatást alaposan meg kell vizsgálni. Jaj, jaj, várjunk egy pillanatot, ne rohanjunk, ne hebráncskedjünk, először vizsgáljuk meg alaposan a kumulatív hatást. Amikor ön azt mondja, hogy ön szereti az adóversenyt, hát igen, akkor a kormányok úgymond lazíthatnak, könnyen tudnak költeni, könnyű helyzetben vannak, hát akkor esetleg egy kis verseny majd kordában tartja őket. De ha megnézzük ma a pénzügyi ágazatot, hát ezt az ágazatot most már semmi nem ö, kormányozza, semmi nem irányítja, gyakorlatilag csak a mohóság. Egyes egyedül a mohóság vezéli ezt az egész ágazatot. És megint Hova jutottunk? Léptek valamit? Lépett valaki valamit? Nagyon egyszerű a kérdésem. Biztos úr, megint nem önt kritizálom, hanem a biztosok testületét egyben. Ezeken a témák, ezekben a témákban hol van itt ez a tűz és ez a lendület, ez a gyors reakció? Köszönöm szépen. Well, uh, if... Köszönöm szépen. Röviden válaszolok, mondja a biztos úr. Sok kritikát kaptunk illetve sok kritikát kapnánk, azt hiszem, hogyha konkrét irányelvekkel állnánk elő adóügyekben, anélkül, hogy hatástanulmányt végzünk. Ez azért van, mert ugye itt most nem arról beszélünk, hogy egy döntés milyen hatással van egy vagy egy másik tagállamra, hanem ez az egész Európai Unióra kihatással van. És éppen ezért van szükség ezekre a hatástanulmányokra. Én szerintem nagyon fontos alapos hatástanulmányokat végezni ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban, tehát a megszorító intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a tagállamok meghoznak. Hát az igaz, hogy itt a tagállamok dolgozták ki ezeket a csomagokat, és ők hajtották végre őket. Tehát nem igaz, hogy csak a kiadási oldalt változtatják. Vegye Görögország példáját. Sokkal több intézkedést valósítottak meg, itt a bevételi oldalt is megváltoztatták. Vagy nézzük az írcsomagot. Itt sem csak, természetesen az intézkedések nagy része a kiadási oldalon látható, de azért a bevételi oldalon is rengeteg intézkedés szerepel. Tehát azért nem lehet túlzásokba esni, nem mondhatjuk azt, hogy minden intézkedés, amit a tagállamok végrehajtanak, vagy megvalósítanak ezekben a csomagokban, csak a kiadási oldala foglalkozik, mert ez így nem igaz. Elnök asszony, Sophie Intvert következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon picike kérdésem van, kis aprócska, rövid kérdésem van, de legalább a biztos úr lélegzethez jut, mielőtt újra letámadjuk ez pedig a hozzáadott értékadó. Én ezt feltettem ezt a kérdést írásban, de nem voltam elégedett a válaszsal. Miért? Hogyha mondjuk Tamás bátya kunyhóját megveszem papír változatban, puhatáblás változatban, akkor fizetek X összeget, és mondjuk kifizetem a drága díjat elektronikus formában, vagy DVD-n, vagy stb., akkor azt látjuk, hogy még mindig a hagyományos médiákat támogatjuk, tehát a papíralapú médiákat a modern, innovatív médiák helyett. És szerintem ez eléggé butaság, az Európai Bizottságnak valami tennie kéne a kérdésben. Biztos úr válasza. Azt hiszem, nagyon jól tudja ön is, ugye ismeri a 2009-es eseményeket, akkor zajlott a legutóbbi vita a csökkentett héja szintekről a tanácsban, és megállapodás is született. Tehát most már érvényes ez a megállapodás. Abban a vitában, akkor én ugye az általam legjobban ismert ország pénzügyminisztere voltam, és nem csak a csökkentett, tehát a csökkentett hiáról beszéltünk, és arról is, hogy az audio, videó, elektronikus könyvek esetében legyen csökkentett héja, de ezt a, ez a javaslat sajnos nem kapott elegendő támogatást, nem élvezett megfelelő támogatottságot, a tagállamok nem értettek egyet. Szeretném ezt a vitát szélesebb keretek közé helyezni, tehát a csökkentett héjáról szóló vitát. Holnap jelenik meg a zöld könyv a héja jövőjéről, amely foglalkozik ezekkel a kérdéseket, tehát a csökkentett kulcsokkal, vagy pedig akár a mentesség kérdésével, azt is felveti. Tehát én úgy gondolom, hogy valóban jó ötlet lenne. Legalább, ha egyenlőséget eh, teremtenénk, és egyforma lenne a hozadott értékadó szintje. De még egyszer mondom, hogy ez az adóügyi szakértők eh, véleményétől függ, tehát hogy a standard szintet határozzuk meg, vagy egy alacsonyabb szinten teremtsünk eh, egyenlő kulcsokat. Ez lesz majd a későbbi vita témája, a zöld könyvvel kapcsolatos vita témája. Tehát a jelenlegi helyzet, a tanács jelenlegi ízlése, úgymond fogalmazzunk így, nem teszi lehetővé, hogy egyhangú megállapodásra jussunk gyakorlatilag bármelyik kérdésben, tehát bármilyen csökkentett hely a kulcson, kulcsban. Tavaly, amikor lefolyt ez a vita, azt hiszem, hogy nyolc tagállam csatolta a megállapodáshoz a külön véleményét, tehát hogy ők ellenzik a csökkentett kulcsok kiterjesztését. Tehát most itt tartunk. Természetesen a zöld könyvről folytatott eszmecsere során újra előkerül majd ez a kérdés. És akkor meghallgatjuk az érdekeltek véleményét. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Ródi következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Szeretnék egy feltenni egy kérdést önnek, amelyről még nem beszéltünk. Figyelembe véve az Európai Bizottság legújabb közleményét, amely a adózás tendenciáiról szólt, különböző elképzelések vannak a bevételi oldal adóztatására, hogyha belső piac erősítéséről beszélünk, akkor jó lenne, hogyha a különböző adórendszerek közötti különbséget feloldanánk, külön, közös kritériumokat kellene találni az adózásnál, és hogyan tudna a bizottság egy ilyenfajta koherenciát elérni, és így hozzájárulni ahhoz, hogy hogy megfelelő legyen az adóverseny. Köszönöm szépen! Nos, úgy gondolom, hogy a hiába a zöld könyv egyik célja az az volt, hogy megvitassuk azt, hogy hogyan lehetne a hiárendszert javítani az Európai Unióban, hogyan lehetne figyelembe venni az akadályokat, és természetesen a mentességek, a csökkentések, hogy hogyan lehetne ezeket elérni, hogyan lehetne Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, és ez adta a keretét a héjáról szóló vitának, és ennek alapján egy új héja stratégiát dolgoztunk ki az elkövetkező évekre. Más területeken végrehajtunk különböző intézkedéseket, amelyek a jobb koordinációt szolgálják az adórendszerek között. Kezdeményeztük a kettős adózás elkerülésére vonatkozó javaslatot is, szeretnénk ezt majd előterjeszteni, ezen kívül a megtakarítás csomagkal is foglalkoztunk. És általánosságban ban is foglalkoztunk a piacokkal. És a bevételeknek a minőségéről is szó volt, és arról, hogy jobb együttműködésre van szükség a tagállamok között az adók kérdésében nem szabad elfelejteni azt sem, hogy szuverenitási és szubszidiaritási kérdések is felmerülnek, és eh, a tagállamoknak eh, meg kell hagyni azt a jogot, hogy létrehozzák a saját helyzetnek megfelelő adórendszert. Köszönöm szépen, Gay. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a, a biztos úrnak is. 6 milliárd euró lenne Írországban a a kiegazdási költség. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy milyen helyzetben vannak az emberek jelenleg, hiszen plusz adó intézkedéseket írtak elő, ahogy az a biztos úr is mondta. Ezen körülmények között szerintem nem igazán eh, voltak érzékenyek a francia és német eh, kollégák, szerintem magunkba kell nézni. Én sok minden jót eh, kívánok nekik, hiszen most Írország óriási nehézségben van, és hogyha az Egyesült Királyság vagy Lengyelország kerülne ilyen helyzetbe, az rosszabb lenne. Volt egy... Azt, mond, azt mondták, hogy, koordiná... hogy a koordinátorok beszéltek az adózásról, azonban ez nem teljesen így igaz. A kereszténydemokrata koordinátorok találkoztak, és nem volt az Európai Parlamenti Európai Néppárt képviselők között vita erről, mi nem szeretnék, hogy a koordinátorok irányítanak bennünket, ugyanolyan joguk van a koordinátoroknak, mint más képviselőknek. Sok olyan dolog történt, amit nem kellett volna megtörténnie, és ez eléggé egy felboldulást keltett a frakciókban. Csak megállapodás után tudunk előre jutni. Egy dolgot szeretnék mondani még, hogy sokan azt mondják, hogy számos támogatás érkezett Írországba, Tehát mindenképpen legyünk óvatosak, amikor azt mond, beszélünk ezekről a dolgokról. Az IGC-t is emlegetették, illetve azt, hogy legyen egy kormányközi konferencia, mert megváltoztatja a szerződéseket. Ezt is meg lehet tenni, de úgy gondolom, hogy fel kell ismernünk azt, hogy mennyire nehéz a munkája, nagyon nehéz a munkája, nem igazán lehet megoldásokat találni, mindenképpen együtt kell működnünk. Nem csak a társasági van napi renden, hanem a felvásárlási adó is. Nagyon kényes terület ez, amelyen nagyon óvatosan kell bánni. Szerintem sokat beszélünk a társasági adóról, nagyon gyakran rosszak az információk, és eh, sokan arról beszélnek, hogy ők mit adnak az Európai Uniónak, és eh, óvatosnak kell lenni, hogy eh, emlékeztessék őket arra, hogy az Európai Unió mit adott nekik és a, én országom most nagyon nehéz helyzetben van. Úgy gondolom, hogy most már sokkal finomabban kellene fellépnünk. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, amely az adózás területe, amely valóban elő lehetne lépni, és itt az ideje annak, hogyha hogy új elképzeléseket vagyunk figyelembe, akkor, amikor a nemzetközi pénzügyi eh, piacok az úgynevezett eh, független ügynökségek nagyon nagy eh, díjakat szednek be a különböző értékelésekért, és ők szabályozták eddig a köz, az állami szektort. De úgy gondolom, hogy itt, itt az ideje annak, hogy sokkal jobban figyelembe vegyük azt, hogy hogyan lehetne foglalkozni a pénzintranszakciós adóval. If I could be so... Elnök, hagyd legyek egy kicsit szemtelen, hiszen az ír helyzetet most megemlítették. Tegnap, akkor, amikor előkészítő ülésünk volt a monetáris párbeszéddel kapcsolatban, akkor volt egy érdekes téma, ami felmerült, Ez az, ez pedig az volt, hogy számos adó jelent meg, nem csak társasági adó, például az Európai Bizottság teljesen félreértette azt, hogy a tulajdon jogi adózás hogyan alakul át majd a válságban, hiszen nem voltak tranzakciók, most pedig próbálják ezt kiigazítani. Egyértelműnek tűnik az, hogy sokkal több információra lenne szükség a tagállamok részéről is, hogy ellemezni lehessen azt, hogy az ő adó alapjaik hogyan reagálnak egy stressz helyzetre. Úgy gondolom, hogy azt nem lehetne kérni, hogy változtass meg a szerződést, de úgy gondolom, hogy ilyenfajta információt mindenképpen kérni kellene. Sajnálom, hogy egy kicsit így eltérítettem így gay kérdését, de szerintem ugyanebben az irányba mutat ez. Teljes mértékben egyetetek önnel, mondja az biztos, annak érdekében, hogy fel lehessen mérni a helyzetet a különböző tagállamokban, be kell gyűjtenünk az információkat az adózási rendszerekről egyes tagállamokban, az ilyenfajta információk kulcsfontosságú ahhoz, hogy előre mozdíthassuk a bevételek kérdését, és már is nagyon sok információt gyűjtünk be a tagállamoktól az adórendszerüket illetően, de néha szembe kell nézni azzal a kérdéssel is, hogy vannak olyan pontok, amelyek néha fontosak és nem annyira ismertek. Tehát itt mindenképpen javítanunk kell és ennek alapján a bevételek minőségének koncepcióján is munkálkodnunk kell, ez nem könnyű, és figyelembe véve a pénzügyi tranzakciós adót, sokat nem tudok mondani ahhoz, amit már elmondtam eddig ezen az ülésen. dolgozunk rajta, és úgy vélem, hogyha felhasználjuk minden egyes eszközünket, és együttműködünk a G20 tagjaival ezen, ez is egy jó útja annak, hogy előlépjünk ezen a területen. Franciaország veszi majd át, a, vagy átvette már a G20 elnökletét, és folytatjuk majd azt, hogy előtérbe helyezzük ezt az elképzelést globális szinten, ugyanakkor, hogy konkrét eredményeket mondjak az elemzéseinkről a hatástalmányaink során, hogyha beszélünk a nemzetközi partnereinkkel erről a témáról, akkor nagyon fontos az, hogy nem csak a az adózást önmagában kell megvitatni, hanem konkrét eh, részletekkel is kell szolgálni arról, hogy hogyan lehetne megadóztatni a pénzügyi szektort. Ezért mindenképpen szeretnék támaszkodni majd a hatástanulmányokra, amelyek jelenleg éppen készülőben vannak. Elnök, köszönöm szépen, nagyon nehéz tudni, hogy melyik órának higgyünk ebben a teremben, Hogyha még egy utolsó kérdést be lehetne passzírozni hozzá részéről, aki szeretném egy kérdésre térni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön, biztos úr, mindig is arra utalt, hogy hatékonynak kell lennie a társasági adónak, mindig is erre tért ki, de az a fontos, hogy mi lesz a, az igazi adó mérték, a nominális adó alapot is lehet csak csökkenteni, vagy a lefelezést növelni lehet, vagy a csökkentéseket lehet növelni. Tehát most a kérdés az, hogy most mire gondolt konkrétan, hogy a pénzügyi tevékenységet adóztatja meg, ez kihat majd a hitelhelyzetre is, és azt is szeretném tudni, hogy most mi a helyzet a pénzügyi tevékenységre kivetett adót illetően. Nos, figyelembe véve a pénzügyi tevékenységre kivetett adót, It's uh, tax because we, we will, uh, the intention is to tax. Itt ennek kapcsán az a ö, cél, hogy így megfelelő áldozást érjünk el, és az egyik kérdés, amire meg kell keresnünk a választ a hatástanulmány során, az az, hogy hogyan lehetne kialakítani ezt a pénzügyi tevékenységre vetett adót, vagy ne, le, ne korlátozzuk a hatását a fogyasztókra, illetve a pénzügyi tevékenységek fogyasztóira. Tehát különböző modalitásai vannak a pénzügyi te, tevékenységre követett adónak. És ez nem jó, hogyha ezt csak a fogyasztókra korlátozzuk, tehát ez az egyik elképzelés az előkészítés során. A társasági adó mértéket illetően szerintem, hogyha képes lesz megállapodni, a konszolidált társasági a közös konszolidált társasági adó mértéket illetően, akkor ez átláthatóságot fog eredményezni a rendszerben. És akkor láthatjuk majd, hogy mi a hatása ennek. És ez az az egyik téma, amely sokkal tisztább helyzetet fog majd eredményezni a belső piacon a vállalatok számára, hiszen így jobban megválaszthatják azt, hogy hol akarnak, nem kell megválasztani azt, hogy hol akarnak majd ö, letelepedni. Ez lenne a közös társasági adómérték lényege. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, biztos vagyok abban, hogy ismételten eljön majd hozzánk, nem tudjuk, hogy mikor lesz a következő ilyen ülésünk, de biztos, hogy lesz még ilyen, és már alig várjuk, hogy eh, hallhassuk a közleményeit, amelyekről beszélt. És természetesen reméljük, hogy majd a parlament nézeteit is figyelembe veszi. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja a biztos, köszönöm ezt a rendkívül gazdag vitát, és eh, igaz az, hogy a parlament természetes eh, szövetségese a bizottságnak, főként az adózás kérdéseiben, és mindannyian tudjuk, hogy rendkívül bonyolult ez a terület, és már mi is alig várjuk a jövőbeli együttműködésünket ezen a területen.